proszę państwa będziemy rozpoczynać nasze dwudniowe posiedzenie komisji szybciutko. Kedves kollégák! Akkor kezdjük a napirend elején a kis formális kérdésekkel, hogyha jól látom, nincsenek megjegyzések, úgyhogy el tudjuk fogadni a napirendet. Ez az ülés Ezt interneten lehet követni. Nincs tolmácsolás cseh, máltai, szlovák és e, velszi nyelvre. Ezt e, sajnáljuk. A február 27-28-ai, illetve a, 28, a február 28-ai FAM bizottsággal közösen tartott ülés jegyzőkönyveit elfogadottnak tekintjük, hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban. Akkor a nők szerepéről beszéltünk a vidéki területeken. Most sok szeretettel köszöntjük Siegfried Múresánt, sok szeretettel köszöntjük. Ön a Költségvetési Bizottságot képviseli. A 2018-as év általános költségvetés is jelentéstevője. Sok szeretettel köszöntjük tehát egy rendkívül fontos jelentést bíztak önre. És nagyon örülünk annak, hogy meghallgathatjuk az ön véleményét, és ön is meghallgatja majd a mi véleményünket. A mi jelentéstevőnk Szanyi Tibor, akit sok szeretettel köszöntök. Nagyon jó lenne néhány bevezető megjegyzést hallani Szanyi Tibortól, és aztán utána meg fogjuk adni a szót Muresen kollégának. Úgyhogy tessék! Szanyi Tibor az első hozzászólom, tessék öni a szó. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igyekszem mindenre kitérni, de mielőtt erre eh, rátérek, mindenki sok szeretettel köszöntök, eh, főleg Siegfried Muresant, és eh, nagyon nagyra értékelem, hogy érdeklődés mutat a téma iránt, és csatlakozik hozzánk. A költségvetés persze mindig nagyon fontos, de ezekben az években a mezőgazdasági, vagy ezekben az időszakban a mezőgazdasági költségvetés a név, a, az Európai Parlament napi rendjén fog szerepelni többször is több okból, amit most fogok kifejteni. Kedves Siegfried, hozzád fordulok, de természetesen már most olyan helyzetben vagyok, hogy kollégáim véleményét is tudom a mezőgazdasági bizottságban tolmácsolni hiszen számos hozzászólást kaptunk, vagy reakciót kaptunk a kollégáktól, és ez a reakció hullám megmutatja, hogy mennyire fontos a téma. Általánosságban, hogy mondjam el, hogy a mezőgazdaság és vidékfejlesztés szerepe számos eh, európai célkitűzésben nagyon fontos, és ez eh, nem kérdés. A legfontosabb témák, amelyeket a véleménytervezetben említettem, ezeket még eh, ki lehet bővíteni, a lista végtelen. Rendkívül sok témával kell ugyanis foglalkozni. 67 módosítójavaslatot kaptunk, és szinte mindegyik nagyon fontos témákat sorakoztat fel a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés témájában. A véleménytervezet néhány új elemet is tartalmaz, eh, amelyeket meg kell erősíteni, mint például az aktív gazda klauzulára való eh, utalás, aztán a termelői csoportok, illetve az intelligens vidéki megközelítés. A vélemény az új eh, piaci megfigyelők eh, pontokat kívánja eh, erősíteni, és nagyon fontosnak tartjuk az állat orvosi, illetve a növényegészségügyi megközelítést. Ahogy láttad, számos nehézség felmerült ezen a területen korábban, a, tehát az állat- és növényegészségügyi témát illetően ezen a kontinensen. Ami a piac helyzetét, a piac szerepét illeti, ez is mindenképpen figyelmet érdemlő téma. Ebben a bizottságban a mezőgazdasági árak ingadozásával is foglalkoztunk, és meg kell erősítenem, kedves Siegfried, hogy az ár volatilitás egész Európa szerte mérekként terjed, és ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a gazdákat. A legtöbb esetben a gazdák nehéz helyzete erre vezethető vissza. És ezért van az, hogy egyértelműen kitartunk amellett, hogy a mezőgazdasági, bizottság, hogy a mezőgazdasági költségvetésben nem engedhetünk meg semmilyen csökkentést, a marzsok fontossága a kettes fejezetben illetve a tartalékokat mindenképpen meg kell tartani a mezőgazdasági célra, úgyhogy nem támogatunk semmilyen más ágazatnak való átutalást, vagy átcsatornázást, amelyre, amelyel egyesek kacérkodhatnak. Emellett szeretném még említeni a különböző kísérleti projektek és előkészítő intézkedések témáját, amelyeket a bizottság vezetett, ezeknek a témája nagyon fontos, és ezek további támogatást érdemelnek. Azt gondolom, hogy mindez a fenntartható mezőgazdaságot célozza, illetve különböző, meg, különböző új projektet, mint például az intelligens falvak témája. Ezt a projektet a bizottság is üdvözli, és itt nagyon jó esélyeink vannak a jövőbeni közös mezőgazdasági politikát illetően, közös mezőgazdasági és élelmiszerpolitikát illetően, talán egy napon így fogjuk nevezni ezt. Emellett azt szeretném még kérni, hogy a parlamenti kompromisszumos csomagba vegyétek be a javaslatainkat. Ez úgy költségvetési bizottságban kerül megvitatásra, és hogyha nem bánod, akkor még egy vidékfejlesztési témát is hadd vessek fel, de lehet, hogy ez még túl korai. Nem akarlak nehéz helyzetbe hozni, A Költségvetési Bizottság véleményét szeretném kérdezni a Brexit helyzettel kapcsolatban, hiszen itt valódi félelmek merülnek fel. Még akkor is, hogyha nem 2018-ban, de az ezt követő időszakban ez súlyosan érintheti a mezőgazdasági területet. Ennyit szerettem volna elmondani, ez persze nem minden, de legalább néhány pont, amelyek rendkívül fontosak, ami a mi véleményünket illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Lehet, hogy nem mondott el mindent, de a lényeget mindenképpen kiemelte. Most pedig megadom a szót Siegfried Muresánnak. Tessék, a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm, hogy meghvtak hogy fogadnak ma délután. Nagyon fontos volt számomra az, hogy itt lehetek a szakbizottságban. Itt most májusban, mert márciusban Strasbourgban elfogadtuk a jelentésemet, amely a következő éves uniós költségvetési iránymutatásokról szól, és ebben benne van a parlament véleménye a politikai prioritások tekintetében, a büdzsével kapcsolatban, és május végén pedig az Európai Bizottság a következő éves teljes költségvetés tervezetét be fogja ter, terjeszteni. Ezért gondoltam, hogy fontos lenne elmondani a mai ülésen a legfontosabb prioritásainkat. Másodszorban szerettem volna azt is elmondani, hogy továbbra is szeretnénk támogatni a gazdákat a vidékfejlesztésben, illetve a potenciális válsághelyzetekben is. És részben azért is vagyok itt a mai napon, hogy a jelenlegi helyzettel kapcsolatos véleményüket meghallgassam, és azt, hogy szükséges-e az uniós gazdáknak nyújtott támogatást módosítani a jövő évre vonatkozólag. Nos nézzük először a az iránymutatásokat, amelyekről már szavazás történt márciusban Strasbourgban, nagyon nagy többséggel megszavazta a parlament ezeket, és szeretném ezt meg is köszönni az Agri bizottságbeli kollégáknak. Ez az óriási többség nagyon fontos volt, mert ezzel egységesen tudunk a bizottsággal, illetve a tanácssal való tárgyalásokba belemenni, és Öttinger biztos a plenáris ülésbeli vitán, de más alkalmakkor is azt mutatta, hogy teljes mértékben megérti a mi prioritásainkat, és bebizonyította azt is, hogy érti őket, és olyan költségvetés tervezetet kíván benyújtani, amely tiszteletben tartja a parlament prioritásait. Két ilyen prioritásról beszélnék. Az első a növekedés és a munkahelyteremtés, a másik pedig a biztonság. Miért gondolom, hogy ez a két legfontosabb elem amelyre a következő év költségvetésében oda kell figyelnünk. Nos, hát az elmúlt két év során a legnagyobb válság az Európai Unióban a migrációs, illetve menekült válság, valamint az Európai Unió azzal is tudott erre reagálni, hogy uniós forrásokat csoportosított át erre a célra. Tehát minden, amit a migrációs válság kapcsán tenni tudtunk, a különböző um, alapokon keresztül lett becsatornázva Afrika, illetve Törökország uh, megsegítésén keresztül. Ugyanakkor más prioritásokat egy kicsit uh, kevésbé gondoltunk fontosnak, uh, és bizony a gazdaság önmagától nem fog um, meg rendbe jönni. Tehát ezért lenne most másik prioritásként nagyon fontos számunkra a versenyképesség, a növekedés, az infrastruktúra fejlesztés, innováció, kutatásfejlesztés, KKV-k, a fiatal vállalkozók támogatása, a Horizon 2020, a Connecting Europe Facility és más hasonló programok támogatása. Ami a biztonságot illeti, önök is tudják, hogy a hármas és a négyes cím fejezetekben nagyon kevés pénz van, ezért kevés forrás áll rendelkezésre, abból kell valahogy gazdálkodnunk. Emellett úgy gondolom, hogy az uniós ügynökségeket, amelyeknek felelősségi köre a belügy, illetve a igazságügy területére korlátozódik, ezekkel is együtt kell működnünk, illetve olyan projekteket kell támogatnunk, amelyek európai szintű honvédelmi projekteket támogatnak, és ne felejtsük el a szomszédságpolitikánkat, mind a déli, mind a keleti dimenziót, amelyek szintén hatalmas kihívásokat rejtenek biztonsági szempontból az állampolgárok számára. Tehát ezek a legfontosabb prioritások, nagyon világosak egyébként az iránymutatásaim a mezőgazdasággal kapcsolatban is. A mezőgazdaság továbbra is az egyik legfontosabb európai politika marad, nem csak azért, mert nagyon nagy szeretet hasít ki magának a költségvetésből, hanem azért is, mert óriási hatása van, nagyon nagy mm, a biodiverzitásra, illetve az élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatása az Európai Unióban. Ilyen szempontból teljes mértékben világosak az iránymutatásaim, támogatnunk kell azokat a gazdákat, amelyek a különböző válságok, orosz embargó és más problémák miatt megrövidültek, úgyhogy őrájuk kell most odafigyelnünk, támogatnunk kell őket, és a bizottságot is erre kell felszólítanunk, hogyha bármiféle válság helyzet következne be a következő év során, akkor őket segítenünk kell. A piac volatilitása, a válság, ahogyan Tibor is jelezte ezt, de más potenciális válsághelyzetekre is gondolhatunk, amelyeknek hatása lehet a a biztonságos és jó minőségű élelmiszerellátásra. Az elmúlt évben mint ahogyan önök is tudják, a Költségvetési Bizottságban mi támogattuk azt, hogy az Európai Bizottság hogyan reagált a tejválságra. Még mielőtt a bizottság a módosító levelét megírta, mi a szakbizottság részéről is már azt kértük, hogy 600 millió eurót különítsünk el a az érintett gazdák támogatására, és én hasonlóképpen fogok gondolkodni a következő év költségvetésével kapcsolatban is. Amennyiben úgy látjuk, hogy válsághelyzet alakul ki, én azonnal itt leszek, támogatni fogom önöket abban, hogy az Európai Bizottságot felszólítsuk, hogy minél hamarabb, gyorsan fel tudjon lépni, és hamar forrásokat szabadítson fel ezekre a célokra. Ezért nagyon fontos a jó kommunikáció az önök szakbizottsága, illetve a Költségvetési Szakbizottság között, ezért is jöttem a mai napon el, Szerettem volna már a kezdet kezdetén erről a témáról eszmét cserélni, most még a költségvetési eljárás legelején vagyunk. Én vagyok az általános jelentéstevő, és fontos hangsúlyozni azt, hogy az egész év során és a bizottsággal, illetve a tanácssal való a egyeztetések során az ősszel tudnia ennek a szakbizottságnak azt, hogy mik a legfontosabb prioritások, illetve kérelmek, kérések ennek a szakbizottságnak a részéről. Vagyis az konkrétan a potenciális válsághelyzetekre gondolunk. Amennyiben ilyenek kialakulnának, támogatnunk kell a gazdákat, de ehhez a kettes fejezetben megfelelő marzsra, mozgástérre van szükség. És ezt el kell mondjuk világosan a bizottságnak és a tanácsnak is. Amikor a 7 éves keretköltségvetésről tárgyaltunk, 2014-2020-ra vonatkozólag, akkor még nem gondoltak a terrorizmusra, a menekült válságra, a biztonsági helyzetben kialakult válságra. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy vannak más hagyományos politikánk is, mint például a mezőgazdaság vagy a kohéziós politika, az infrastruktúrák vagy a kutatásfejlesztés, tehát én azt az álláspontot fogom képviselni a bizottsággal szemben is, hogy megfelelő tartalékot kell hagyni a kettes fejezetben arra, hogy amennyiben válsághelyzetek alakulnának ki, arra tudjunk gyorsan választ adni. Fontos tehát ez a pillér, a kifizetések, a gazdák támogatása, és emellett a vidékfejlesztés is nagyon fontos. Ezért fontos az, hogy kötelezettségvállalások szintjén ez megjelenjen a, a költségvetésben, és más területeken nagyon gyorsan haladnak a dolgok. A programok, a projektek, a ciklus elején kicsit lassabban szívták fel úgymond a forrásokat, de mostanra már begyorsult ez a folyamat, ami pedig a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést illeti. Úgy gondolom, hogy a 2000 2007-2013-ra vonatkozó időszak menedzsmentjét folytathatjuk, és továbbra is a kisösszegű kifizetések tekintetében is haladnunk kell, de ehhez fontos az, hogy rendelkezésre álljanak a források, és nem nincsen annál rosszabb jelzés Európa részéről, hogy ha válsághelyzet alakul ki, akkor Európa nem képes gyorsan fellépni és kisegíteni a bajba jutott gazdákat. Nézzük most a kísérleti terveket, ahogyan tavaly is volt. Lesz egy olyan csomag, amelyeket a parlament támogatni fog, és ezeket fogjuk javasolni a tanács felé. Minden parlamenti képviselő, frakció és szakbizottság is élhet ezzel a jogával. Ennek a határideje holnap 12 órakor lesz, tehát holnapig lehet beterjeszteni azokat a kísérleti terveket, amelyeket támogatni szeretnének. Holnap kell elküldeni a szakbizottsághoz, a Költségvetési Szakbizottsághoz délig, mert ezeket először át fogjuk rostálni, mindig nagyon sok ilyen kísérleti tervre való javaslat érkezik meg, és csak az A vagy B minősítést kapó projektek mehetnek tovább. A C és egyéb jelzést kapó projekteket nem fogjuk tudni eh, finanszírozni, ezért, hogyha a kollégák szeretnének javaslatokkal élni, akkor holnap délig kérem küldjék el a Költségvetési Szakbizottsághoz. Erre most csak emlékeztetni szerettem volna, mert erről már kiküldtük az e-mailt. Ez nagyon fontos, mert hogyha előzetes eh, értékelésre nem küldjük be az Európai Bizottsághoz, akkor nem mehet tovább az adott projekte. Ennyit szerettem volna elmondani, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, várom mindenkinek a kérdéseit, Tibornak is volt egy kérdése, erre nagyon röviden most válaszolnék. A Brexit hatása az uniós költségvetésre a következő évben miután a következő évben ez még nem fog betört, megtörténni, és Nagy-Britannia továbbra is teljes jogú tagja lesz az uniónak, ezért az uniós költségvetésre nincsen hatása a Brexitnek 2018-ban. De Tibor is gondolt már erre, és arra utalt, hogy azért van valamiféle ideges hangulat a tárgyalások során. Hát tudjuk, hogy milyen keretek között mozgunk, úgyhogy ez egyértelműen megmutatkozik. A következő évben még Nagy-Britannia fizet az európai költségvetésben nem is lépnek még ki a jövő évben még, de mégiscsak a jövőre nézve azért vannak nehézségek. Két dologra gondolok konkrétan. Az egyik az, hogy nálunk a Költségvetési Szakbizottságban egyre inkább a saját forrásokra próbálunk összpontosítani, mi ezt támogatjuk, mi szeretnénk, hogyha az Unió a költségvetését a saját forrásokból tudná fedezni, és amennyiben új európai adót szeretnénk bevezetni, még hogyha ezt le is vonják a nemzeti adórendszerből, nagyon nehéz lesz ezt elmagyarázni az embereknek az emberek ezt máshogy fogják érteni, tehát mi inkább azt gondoljuk, hogy a meglévő adókból kellene automatikusan európai szintre transferálni bizonyos százalékot, de ez a gondolkodás, ez az egész folyamat még nagyon az elején tart, a tanácssal is meg kell vitatnunk mindezt, de egyértelmű, hogy aggódunk amiatt, hogy egy fenntarthatóbb, stabilabb költségvetési rendszert hogyan tudunk kidolgozni, hogy aztán, hogyha ilyen dolgok történnek, mint a Brexit, annak ne legyen ránk hatása. Sajnos van egy aggasztó fejlemény, a következőre gondolok. 2013-ban elfogadtuk a több éves pénzügyi keretet 2014-re és egészen 2020-ig. De ahogyan elmondtam, akkor még nem láthattuk azt, hogy milyen előre nem látható fejlemények fognak történni. Akkor azt is mondtuk, hogy felül kell vizsgálni az MFF-et, és az egyik legfontosabb eleme ennek a felülvizsgálatnak pont a rugalmassági záradék. Amennyiben nagyobb rugalmasságot szeretnénk, és új prioritásokat az MFF második felében, akkor erről döntenünk kell. A tanács, a bizottság és a parlament együtt fognak erről dönteni. Mi nagyon hamar elfogadtuk a saját álláspontunkat, elméletileg a tanács is a múlt héten a saját álláspontját kidolgozta, de sajnos az Egyesült Királyság blokkolta ezt a folyamatot, és egészen a brit választásokig nem várható elmozdulás. Tehát ilyen értelemben a Brexitnek nem lesz hatása a 2018-as költségvetése, de mégis az MFF felülvizsgálatának blokkolása miatt Nagy-Britannia megakadályozza azt, hogy a következő évben rugalmasabb legyen a költségvetés. 200 millió euróról van szó most konkrétan, ennyivel többet szerettünk volna kérni az innovációra, a Horizon 2020 keretén belül, az EFSI-re gondolva szintén megemlíteném ezt a rugalmasságot, de ezzel most mind-mind várnunk kell egészen a brit választásokig. Tehát nincsen konkrét hatása, de maga az, hogy az MFF felülvizsgálatát blokkolja, vagy megvétózta az Egyesült Királyság, ezért kicsit nehezebb lesz a 2018-as költségvetést hozzáigazítani a reális igényekhez, Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. to Köszönöm szépen. Hát ő mindent elmondott. Annyira sok mindent, mondja az elnök, hogy valószínűleg nem is lesz olyan sok kérdés, mert nagyon konkrét bevezetőt tartott. Minden hozzászóló másfél percet kap, Belder úr, másfél perc. Eh, eh, köszönöm szépen Murasán kollégának, hogy eljött ma a szakbizottságunkba. És köszönöm neki az eszmecsere lehetőségét is. Szerintem meg kell értenünk azt, hogy a mezőgazdasági politika egy közösségi politika amelynek a forrásai az európai költségvetésből származnak. A tagállami hatáskörök például kizárul, szinte kizárólagosak az egészségügy területén, ezt a nemzeti költségvetésből finanszírozzák, és így kevéssé összehasonlíthatóak az eredmények is. Ez tehát a kontextus. A mezőgazdasági ágazat egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe. Egy stabil költségvetés politika pedig elengedhetetlen, hogyha azt szeretnénk, hogy az ágazat biztonságos élelmiszerekkel, jó minőségű élelmiszerekkel lásson el bennünket, mégpedig fenntartható módon, és úgy, hogy a természetes erőforrásokat fenntartható módon használjuk fel. Várom tehát az ön jelentését, és várom az együttműködést is önnel. Köszönöm. Ropék képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, hogy bemutatta a szövegtervezetét. Örülök annak, hogy végre felismertük, hogy minden egyes gazdálkodó fontos az európai mezőgazdaság számára. Európában ugyanis sokáig válság uralkodott, és most a mezőgazdaság kezd végre kilábalni ebből a válságból. 2014-ben, 15-ben rengeteg forrást elveszítettünk, és csak 20%-os volt a kompenzáció mértéke. Itt volt az Oroszországgal kapcsolatos válság, több helyütt nagyon rossz volt a hozam, egész sor válsággal volt tehát dolgunk, és jó, hogy most már itt végre fordulóponthoz érkeztünk. Gondoskodnunk kell arról, hogy a gazdálkodás a gazdák számára ne legyen veszteséges, biztosítani kell, hogy a gazdák fenntarthassák gazdálkodásukat, illetve gazdaságukat, hiszen hogyha a gazdákat nem tudjuk támogatni, akkor még nagyobb nehézségekbe ütközünk, amikor azt szeretnénk, hogy a fiatal gazdák vegyék át a gazdaságokat. Egyre több gazdaság fog eltűnni az Európai Unió egész területén szükség van a támogatásokra, hiszen a gazdáknak nincs igazán lehetőségük fellépni a nagy vállalkozásokkal szemben. Nem igazán jó a tárgyalási pozíciójuk, amikor az árakról tárgyalnak, ezért biztosítani kell, hogy jobban egy- együtt tudna, tudjanak egymással működni. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a költségvetés előterjesztőjének, hogy eljött ma, de én attól félek, hogy a következő évi költségvetés megint nagy nyomásgyakorlás, tehát nagy nyomás alatt fogjuk ezt majd megírni. Hát nem felejtsük el, hogy a földközi tengeren milyen nagy a migrációs válság továbbra is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megint problémákkal nézünk majd szemben a mezőgazdasági költségvetés kapcsán. Amikor olyan problémákkal kell megküzdenünk, mint az orosz embargó, akkor tudnunk kell azt is, hogy ez mit jelent pénzügyi értelemben. Egyszerűen nem tudunk nyugalommal tekinteni a jövőben ebbe, erre a szektorra nézve, mert sajnos a múltban már kiderült az, hogy a mezőgazdasági válság helyzeteket nem tudtuk megfelelőképpen kezelni, és amint az uniós költségvetést valamelyik oldalról nyomás éri, mindig a mezőgazdaság fizeti meg az árát. Pillant? Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a jelentéstevőnek is ezeket az átfogó információkat. A növekedést és a teremtést hangsúlyozták. Szeretném még egyszer felidézni azt, hogy lehetővé kell tenni a növekedést és a foglalkoztatás növekedését a mezőgazdaságban, és a mezőgazdasági ágazat egy nagyon fontos ágazat a munkahelyteremtés szempontjából. Rengeteg a beruházás a vidéki területeken, ezt a Költségvetési Szakbizottságnak is szem előtt kell tartania. Szó esett a Brexit hatásairól is, attól tartok, hogy a jövőben sajnos Nagy-Britannia minden bizonyal még több dologban játszik blokkoló szerepet, sajnos a költségvetésben is ez várható. Mindazonáltal úgy hiszem, hogy a biztonságos élelmiszerek előállítását kell biztosítani Európában a mezőgazdaság által. Az első pillérhez a közvetlen kifizetésekhez mindenképpen ragaszkodnunk kell. A válság alap is egy nagyon fontos eszköz, az előttem szólók is szóba hozták már ezt. A saját régiómra hívnám fel a figyelmet ehelyütt, ott a Bódenzé környékén a, megfagytak a gyümölcsfák, és egy teljes kieséssel kell számolni, ami a, a termést illeti, hát erre használ ez a, erre való a válság alap. Összességében nagyon örülünk a jelentéstevőnk, az agri jelentéstevőnk munkájának, és reméljük, hogy a Költségvetési Szakbizottság figyelembe tudja venni annak megállapításait. Köszönöm. Információ a wynagradzania. Köszönöm szépen. Desk úr következik. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm Szanyi Tibornak és Siegfried Muresánnak is. Nagyon örülök annak, ami elhangzott. És Muresán úr, hát ön akár Agri szakbizottsági tag is lehetne, ugyanis úgy tűnik, hogy nagyon megértő a számunkra fontos ügyek kapcsán. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a Brexit kiadások és más kiadások miatt most a mezőgazdasági ágazat szenvedjen kárt. Van egy közös mezőgazdasági politikánk, és lényegében ez az egyetlen olyan terület Európában, amely igazán közösségi politika. Nagyon kevés nemzetállami forrás elrendelkezésre a mezőgazdaság területén, nagyon óvatosnak kell lennünk. Amikor elhangzik, hogy Európa miért költ, ne, költi a költségvetése 40%-át, 38%-át a gazdákra, akkor azt mindig a kontextus fényében kell látni. Mindig azt szoktam mondani, hogyha az összes költségveté, költséget ugyanúgy Brüsszelen keresztül bonyolítanak a nemzetállamok, mint a mezőgazdasági költségeket például, akkor a mezőgazdasági költségek mindössze 1%-ot tennének ki. És gondoljunk bele, a mezőgazdaság gondoskodik arról, hogy 41 millió munkahely létezzen Európában, és fél milliárd európai polgár nap mint nap egészséges és megfelelő minőségű élelmiszerhez jusson. Meg kell védenünk ezt a költségvetést. Lehet persze arról vitázni, hogy az egyik másik költségvetési tételt másra is fel lehetne esetleg használni, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy a mezőgazdaság érdekeit megvédjük. Szára asszony. Köszönöm szépen. Nos, hát először is azt szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek az előttem felszólalókkal vagyis, hogy nagyon erős, megfelelő uh, költségvetést kell fenntartanunk, a kis és közepes méretű uh, mezőgazdasági vállalkozásokat támogatnunk kell, hiszen rengeteget adnak uh, az európai társadalomnak. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a kis és közepes méretű gazdaságokból milyen sok munkahelyet is teremtettünk az egész Európai Unió területén. Ami a válsághelyzeteket illeti, egyetértek azzal, hogy a tartalékot hogy tartalékot kell képezni, de szerintem sokkal jobban lehetne kezelni ezt a költségvetést akkor, hogyha elkerülnénk a válsághelyzeteket. Például az árvolatilitás problémáját, vagy az árak csökkenésének problémáját, ami ugye a liberalizáció kapcsán jelent meg. Meg kellene állnunk, el kellene gondolkodnunk, és esetleg piaci irányítást vissza kellene vennünk a kezünkbe. Vannak olyan válsághelyzetek is, amelyeket nem lehet elkerülni, és ezeknek a gyökere nagyon sokszor a klímaváltozásban keresendő. Nos, itt megint csak modellváltásra van szükség a mezőgazdaságban, és ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy fontos, hogy támogassuk a mezőgazdaságot, és például Galíciában a múlt héten fagy, fagypont alá esett a hőmérséklet, és ez borzalmas hatásokkal, hatással volt a mezőgazdaságra, például a kivi termesztésre, de a szőlőtermesztésre is. Négy az öt eredet megjelöléssel rendelkező a termékekünk közül nagyon megszenvedte a klímaváltozást, tehát ezen is el kellene gondolkodnunk, és ezt is figyelembe kellene vennünk, Mm, akár költségvetési forrásokat szánva ezeknek a problémáknak a megoldására. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Szanyi Tibornak, aki um, képviseli az Agriszak Bizottság uh, álláspontját, és remélem, hogy meg is hallják uh, a az üzenetemet. Valóban a mezőgazdasági politika az unió leginkább integrált politikája, és ezért megfelelő, és ehhez mért költségvetési forrásokra van szükség. Más nagy struktúrák, az Egyesült Államok vagy Kína sokkal jobban támogatják a mezőgazdaságukat, mint az Európai Unió. Tehát látnunk kell azt is, hogy a mezőgazdaság azért nem egy akármilyen tevékenység, rengeteg válság sújtja, ezekre többen utaltak is ma, a klímaváltozásról nem is beszélve, nem csak Galíciában fagytak el a gyümölcsfák, hanem máshol is. Tehát ez azért nagyon nagy problémát jelent. Aztán itt vannak a mezőgazdasági és egészségügyi válságok, a madárinfluenza. Le kellett mészárolni rengeteg kacsát például Bajorországban. Még szerencse, hogy tavaly 500 millió euróval támogatni tudtuk a válsághelyzetet a tejszektorban, de gyakorlatilag állandóvá váltak ezek a válsághelyzetek, az árvolatilitás is nagyon jellemző, és nincsenek a kezünkben megfelelő eszközök. Az európai állampolgárok, az emberek sokat várnak a mezőgazdaságtól, a vidék világától. Nem szabad elfelejtenünk a vidék szerepét a mezőgazdaság mellett, és nem szabad, hogy mindig a mezőgazdaság szenvedje meg a válságokat, mert az emberek majd akkor szélsőséges erőkre fognak szavazni. Erre szerettem volna emlékeztetni. Grafia. Eh, köszönöm szépen. Természetesen. Köszönöm szépen, hogy a Költségvetési Bizottságtól idejött a jelentéstevő úr. Nagyon jó felszólalást hallhattunk és nagyon jó, jól beszélt, a mezőgazdaság ügyét megfelelőképpen képviseli. Én már most azt szeretném elmondani, hogy Muresán úr is figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy mik a mi aggájaink. A költségvetésnek továbbra is figyelembe kell vennie a mezőgazdaság szempontjait, és erős mezőgazdaságot szeretnénk látni. Én nagyon aggódom egyébként a költségvetési helyzet miatt, mert hogy most először talán meg fogják engedni azt, hogy az egyik alapból a másik alapba átcsoportosítsunk összegeket. Mit is jelent ez? Több dolgot akarunk egyszerre megoldani ugyanazzal a költségvetéssel. Ez pedig nagyon nagy problémát jelent, mindig a, a kapból akarnak elvenni pénzeket más problémák megoldására. Aztán itt van a strukturális alapok kérdése is, ebből is állandóan átcsoportosítanak összegeket. A federből, a federből például át akarnak csoportosítani más alapokhoz összegeket, tehát erre kellene odafigyelnünk. Ugye itt van a menekültválság, a terrorizmus, ezek nagy problémák, egyetértünk, de nem mindig a kaptól vegyünk el forrásokat. A tagállamok keveset fizetnek be, és ugyanakkor mindent elvárnak az unió közös agrárpolitikájától. Köszönöm szépen. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto... Köszönöm szépen, szeretném megköszönni Szanyi Tibornak a munkáját, és Muresán képviselőnek is azt, hogy eljöttek és hogy ennyire odafigyel erre a szektorra, hiszen az ágazatnak szüksége van arra, hogy költségvetési szempontból is megkapja azt, amire szüksége van. Nagyon nagy kihívások állnak előttünk a mezőgazdaság területén is. Klímaváltozásra, a piacok globalizációjára gondolok, a generációváltásra, az innovációra, a minőségre és a fenntarthatóságra. Én azt gondolom, hogy emlékeznünk kell azokra a kihívásokra is, amelyek eh, az árvolatilitás eh, kapcsán jelennek meg, és nagyon negatív hatással lehetnek eh, a mezőgazdaságból élők pénztárcájára. 2018-as évben külön oda kell figyelni a sertés szektorra, a tej ágazatra és a növény, illetve a gyümölcs termesztésre is, amit sújt az orosz embargó problémája is. Az Európai Unió állategészségügyi és növényegészségügyi szektorban csak 20 millió eurót különített el erre a célra, tehát ez nagyon kevés,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 Useilla muilla Euroopan alueilla maidon hintakehitys on Soktól, és ez közvetlen nehézségeket jelent. Más országokban már tovább ment a fejlődés, tovább ment a, um, alakultak a dolgok, és itt ez is összefügg az ár volatilitással. Aztán az orosz embargótól is szenvedünk, Oroszország volt az egyik legnagyobb piacunk, ezt is figyelembe kell venni. A Költségvetési Bizottság ezt eh, figyelembe veszi-e, és időben intézkednek-e? Flanagan úr következik, mondja az elnök, megszakítva a hozzászólás tolmácsolását. Köszönöm szépen! elnök úr, Moreszán úr, ön említette a stabil, fenntartható eh, finanszírozási alapokat. Ez mindenképpen eh, értékes cél. Lehet, hogy nem volt tökéletes a helyzet az elmúlt évtizedekben, de pénz az volt. Az én véleményem az, hogyha amikor, hogy amikor saját forrásokról beszél, azt mondja, hogy nem igazán lesz ebből több pénz a tagállamoknak. Sokan nem hiszik ezt el, ez nem az ön hibája. Én attól félek azonban, hogy hogy egy nem szándékolt következmények merülnek fel. Stabil, fenntartható finanszírozás sal, vagy ennek kialakításának szándékával egyre több embert rémisztünk el az Európai Uniótól, vagy fordítunk eh, el az Európai Uniótól. A saját eh, források inkább finanszírozási uniót, vagy teljes pénzügyi uniót jelentenének, ezen nem értek egyet. Ez fenntarthat átláthatatlan, nem stabil helyzetet teremt, és egyre többen fordulnak el emiatt majd az Uniótól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anyó úr következik. Ami a mezőgazdasági költségvetést illeti, eh, nos, engem az érdekel, hogy hosszú távon hogy alakul majd a helyzet. Ugye nem említette meg ezt a számokat, de a brit adófizető évente 6 milliárd fontot fizet a kapba, és a brit gazda pedig 3 milliárdot kap vissza. A fennmaradó 3 milliárdot más alapokba irányítják az Európai Uniónak ezt a hézagot majd be kell tömnie, akkor, amikor Brit, Nagy-Britannia kilép, vagy kevesebb pénzt kapnak a gazdák, vagy a 27 tagállam fennmaradó állampolgárainak kell több adót fizetni. Nem lehet ezt kikerülni. Mureszán úr saját forrásokat javasolt, ez tulajdonképpen az Európai Uniónak, az európai adófizetők közvetlen megadóztatásának az eufemisztikus megnevezése. Ez lehet így is látni a dolgokat, vagy ez is lehet egy megoldás. Kérdezem, hogy ehhez meg kell-e változtatni a szerződést, mert ez egy nagyon jelentős lépés. Köszönöm szépen. Nikolson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. attól féltem, hogy majd közvetlenül anyu, után kell besz- anyu úr után kell beszélnem, és ez be is következett. Az első dolog, amit be kell vallanom, az az, hogy nem vagyok a költségvetés szakértője. Én támogatom a közös mezőgazdasági politikát és a mezőgazdasági politika költségvetését. A jelentéstevő kiválóan bemutatta azt, hogy milyen problémákkal néz szembe a mezőgazdaság. Tavaly tejválságra került sor, aztán a madárinfluenzára, aztán az orosz embargó válsága. Mi lesz a következő válság az elkövetkezendő évben? Lehet, hogy valami hatalmas válság, de lehet, hogy valami kisebb válság. Ennek az egésznek a lényege azonban az, hogy nagyon lassú a válasz. És pontosan ez a probléma lényege. Egyet értek kollégámmal, aki azt mondta, hogy egyes válságokat ki lehetett volna kerülni gyorsabb felismeréssel, gyorsabb reagálással. A tejágazat például, válsága például egy ilyen válság. ahogy Anyó úr hozzá hasonlóan, most lehet, hogy én egy kicsit más pozícióból indulok, de világosan felvázolja ő, hogy milyen e, problémák merülnek fel a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatban, hogyha, hogyha Nagy-Britannia kilép, ő, hát, ő 6 milliárdról beszél, e, én nem tudom pontosan, hogy mennyi pénzről van szó. Minden esetre e, konkrétan ez az aggodalom felmerül. Lehet, hogy mi a britek ugye kilépünk, és lehet, hogy Anyu úr pártja megígérte a gazdáknak, hogy majd több pénzt fognak kapni, hogyha kilépnek az Európai Unióból, de azt semmiképpen nem szeretném, hogyha a többi ország gazdájának kellene meginnia ennek a levét. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggénez asszony következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt a sorrendet, amit fölállított itt közöttünk az elnök úr. Hát ez egy eléggé szervezetlen, de azért hát gratulálok hozzá. Moreszán úrnak és Szanyi úrnak köszönöm a munkáját. Nicholson úrnak köszönöm, hogy aggódik az e, európai gazdákért, ő az e, nagy-britanniai képviselő, és örülök, hogy az aggodalmát megosztotta velünk. Ő egyébként e, bölcs ember, ezt nem mondom gyakran, de most kimondom. Régóta itt ül a parlamentben, és nagyon komolyan foglalkozott a mezőgazdasággal. És mivel aggódik az Európai Uniós gazdákért, én aggódom a brit gazdákért akik egy nagy országban egy elég kis hanggal, hangot kapnak. A választási e, kampány alatt érdekes volt látni, hogy ez mezőgazdaság, tehát a brit mezőgazdaság politikára milyen hatással lesz a Brexit. Ami a 2018-as költségvetést illeti, az egyik nagy probléma Európában általánosságban az, hogy a, a, a, a válságmenedzsmentet akarunk egy, egy gúzsba kötött költségvetéssel és politikával megoldani. Én nagyra értékelem Szigfriedet a tudásodat és a szaktudásodat, ami a mezőgazdaságot illeti, és remélem, hogy a kötelezettségeket, amiket válasz, tudod teljesíteni is. Végül pedig, hogyha közös mezőgazdaságpolitikát dolgoznánk ki ma, ha ma kezdenénk ezt, akkor meg kellene néznünk a célokat, és több pénzt kellene a kezünkbe venni ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, konkrétan és leginkább az eh, szupermarketekben kínált élelmiszerekkel kapcsolatban. Elnök. Köszönöm szépen. A mezőgazdaság váls, mezőgazdasági válság megoldása, hát eh, ez nagyon fontos dolog, de beszélhetünk arról is, hogy a válságokon keresztül fejlődik a mezőgazdasági politika. Ezt a hozzászólási listát a titkárság Filip állította össze, úgyhogy nem volt, nem volt ebben semmi célzottság. Bogovics úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzá a lehetőséget, és a hozzászólási sorrend is nagyon érdekes, egyetértek. Ami a Brexitet illeti, ez mindannyiunknak fel, fejfájást okoz, de egyébként menni, maradni mind a kettő <laughs> nehéz dolog lehet. 2018 súlyos pénzügyi következményeket tartogathat. Amit szeretnék mondani, itt az a következő. Az Európai Unió számos válsággal néz szembe és a, ezen belül említenem kell a mezőgazdasági ágazatot. Ami a fagyot illeti, a fagyhelyzetet helyzetet, Szlovéniában és most már másodszor gyakorlatilag a teljes, a teljes gyümölcs termelést elvesztettük a fagynak köszönhetően. Nekem három hektár almásom van, almafásom van, és gyakorlatilag nulla lesz a termés. Ami a biztosítást és az ezt körülvevő intézkedéseket illeti, ezt nagyon komolyan kell venni. A, a támogatások, a biztosítás eléggé ma, alacsony szintű nálunk, kevés gazda köt biztosítást, és arról beszélve, hogy milyen gyorsan születnek meg az intézkedések. Nos, tavaly Szlovénia elfogadott egy törvényt, de ezt nem hajtották még végre, tehát a tavalyi jövedelem kieses, kiesésért még nem kompenzálták a gazdákat, és most itt van a következő fagykár. Úgyhogy nagyon fontos, Nagyon fontos ez a téma. A, eh, a kockázatok lehetnek piaci eh, eredetűek, de lehetnek más eredetűek is. Az aktív harc a klímaváltozás ellen például egy nagyon sürgős téma. Hogyha ez nem történik meg, akkor az európai és a szlovén eh, gyümölcstermelők, illetve borosgazdák szögre akaszthatják a szerszámaikat. Köszönöm z Węgier, od pana posła. Köszönöm szépen. Most itt van egy magyar delegáció, látogatók, a, a, ha nem tévedek, a Kárpátaljai régióból, sok szeretettel köszöntöm őket, mezőgazdasági szövetségtől érkeztek, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Da trebamo eh, osigurati učinkovito trošenje. Biztos vagyok abban, hogy eh, biztosítani tudjuk az adófizetők pénzének felelősségteljes elköltését, de ehhez az is kell, hogy időben felismerjük a problémákat hiszen mi azért vagyunk itt, hogy a polgárok érdekeit védjük meg és képviseljük, főként a gazdák érdekeit. A mezőgazdasági ágazatot egyre több válság sújtja. Szerintem egy külön költségvetésre van szükség a válságkezelésre, ezt a pénzt pedig a mezőgazdasági költségvetésen kívülről kell biztosítani. Az orosz embargó nagyon súlyosan érintette a mezőgazdasági ágazatot, ezt követték a tej, ezt követte a tejkvóták eltörlése, aztán jöttek a természeti katasztrófák, Horvátország még mindig szenved a különböző természeti csapásoktól, így most a fagykároktól éppen. A gazdák nem tudják egyedül megoldani ezeket a helyzeteket, és a tagállamoknak sincs elég forrásuk ahhoz, hogy ezeket a hirtelen lesújtó válsághelyzeteket kezeljék. Ezért a gazdák sokszor ránk számítanak, ránk európai parlamenti képviselőkre, ezért is fontos, hogy mi megfelelően reagáljunk ezekre az eseményekre. 12 millió gazdáról van szó, akik munkájukkal fél milliárd európai polgár megfelelő élelmiszerellátását biztosítják, és ezért úgy gondolom joggal számíthatnak a támogatásunkra. Köszönöm. de Castro. De Castro képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Szanyi Tibor kollégának, valamint Murásán kollégának, és köszönöm azt is, hogy megértéssel vannak a mezőgazdasági politika az azt érintő ügyek iránt. Több kolléga is elmondta már, hogy többszörös válsághelyzetet élünk meg, válság, válságot követ, ezért az Európai Unió mezőgazdasági politikáját korszerűsítenünk kell. Mégpedig oly módon, hogy a gazdákat segítse ez a közös mezőgazdasági politika abban, hogy a válsághelyzeteket kezelni tudják. Már egy pozitív előrelépésnek tekinthető, hogyha holnap elfogadjuk az omnibus szabályozást, ez a kezelése vonatkozólag nagyon hasznos lenne. Megénész kolléganővel értek egyet, aki Jim bölcsességéről beszélt. Egnyú kollégát emlékeztetném még egyszer arra, hogy 1984 óta fizetünk, mégpedig Angliának, illetve Nagy-Britanniának. A pénzek nagy részét visszatérítjük az Egyesült Királyság számára, ez az úgynevezett rebate, és sokszor úgy tűnhet, hogy a britek számára a helyzet nem olyan kedvező, de hát azért ez még sincs így. Denten képviselő. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a véleménykészítőjének a munkáját. Hadd emlékeztesek arra, hogy 2013-ban a kapot meghatároztuk. Mindenki azt mondta, hogy növekedésre kerül majd sor, növekedik, növekedik majd a fogyasztás, növekedik majd a kereslet, és ez majd az árak növekedéséhez vezet. Hadd emlékeztessek, hogy Egyesek azt mondták, hogy 2013-ban azt mondták, hogy semmi értelme válságkezelő eh, eszközöket tervezni a eh, kap költségvetésben. Azt gondolom, hogy a paradigmaváltásra került sor 2014 óta eh, egyik válság követi a másikot, gazdasági, másikat gazdasági klímaválság, stb. Ezt a szociális erkölcsi válságot ne is említsem. Aztán ugye a gazdasági válságot is mondanom kell, akármilyen ö, ö, szükségletei vannak az ágazatoknak, jelen pillanatban a migráns válságot is kell említenem, e, erős mezőgazdaságpolitikára van szükség, és egy olyan költségvetésre, amely megfelel ennek a ki, elvárásnak. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottságnak az Agri, Szakbizo- az Agri Bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem én is csak nagyon röviden szólnék hozzá. Az Európai Bizottság készen áll válsághelyzetben beavatkozni. 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben összességében 1,7 milliárd eurós csomagot állítottunk össze – Ezekkel igyekeztük az orosz embargó okozta válság hatásait kezelni. Szerintem ez egy igen nagy összeg. Az összeg rendelkezésre bocsátása a parlament gyors reakciójának is köszönhető volt, hiszen ahogyan többen is elmondták, válsághelyzetben gyorsan kell döntést hozni, és ez persze csak azért volt lehetséges, mert a parlament is nagyon erős támogatást nyújtott már ma elmondhatom, hogy 2018-ban a költségtervezet szempontjából bizonyos zöldség és gyümölcsintézkedés folytat, folytatódni fog, hiszen a nehézségek folytatódni fognak, ahogyan többen is említették, és ezért továbbra is támogatni kell a válság által legsúlyosabban érintett gazdákat. Egy konkrét pontot említett a jelentéstevő, erre külön kitérnék, ez a 2018-as marzsra vonatkozott a mezőgazdasági ágazat szempontjából. Igen, a bizottságnak, az Európai Bizottságnak ez a szándéka. De önök is tudják, hogy ami 2018-at és a 19-es 20-as évet illeti, a helyzet nehezebb lesz a kifizetéseket illetően, hiszen a strukturális alapok helyzete is változik, és ezért csökken a mozgásterünk a kifizetéseket, kifizetési hiteleket illetően, és mint ahogy mindenki tudja, ez hatással lesz a vidékfejlesztésre. De azt hiszem a legtöbb megjegyzésüket pozitívan ítéli majd meg a bizottság, és a bizottság költségvetés tervezetében látszik majd, hogy a 2018-as költségvetés szempontjából hasonlóképpen gondolkodunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Muresán úrnak. Tessék, önél szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék csak hozzá most, mert az elején hosszasan beszéltem. Először is köszönni szeret, meg szeretném köszönni azt, hogy a kollégák egy áttekintést adtak arról, hogy az ag a mezőgazdasági ágazatban a prioritások hogyan alakulnak a következő évben. Albert Dasz nagyon szemléletesen beszélt arról, hogy milyen sokat sikerült már elérnünk a mezőgazdasági kiadásoknak hála, és azt hiszem, ezért közösen meg kell védenünk a az EU mezőgazdasági kiadásait, és szívesen részt veszek ebben, hiszen ez beruházást jelent az élelmiszerbiztonságba, a vidékfejlesztésbe, a munkahelyek fenntartásába, hogyan Ulrike Müller is nagyon helyesen mondta. Biztosítjuk a gazdaságok felmaradását, főként a kis és középméretű gazdaságokra kell gondolni, és a vidéki területek fejlődésére. Ahogyan Aguilera Garcia alelnök asszony is mondta, hogyha új prioritásokról beszélünk, ezt az elején én is elmondtam, olyan prioritásokról beszélünk, amelyeket az MFF kialakításakor nem vettünk figyelembe, akkor friss forrásokra van szükség. Az új prioritásokhoz friss forrásokat kell előteremteni, nem szabad a mezőgazdasági ágazat kárára innen pénzeket elvonni. Ernyő úrnak mondom, a mezőgazdaságot nem szabad elszigetelten szemlélni, az Egyesült Királyság szemszögéből sem. Az Egyesült Királyság hozzájárul a mezőgazdasági költségvetéshez, előnyét is látja, Ugyanakkor azonban vannak olyan egyéb részei a költségvetésnek, amelyekből leginkább az Egyesült Királyság részesül, kutatás, innováció, Horizon 2020, éppen ez azért, mert az Egyesült Királyságban rengeteg globális szinten is vezető egyetem és kutatóintézet található. Ebből a költségvetés, a költségvetés ezen részéből, tehát elsősorban az Egyesült Királyság profitál. Ezt is látni kell, hogyha őszintén akarunk szembenézni a költségvetéssel. Összességében köszönöm a kollégáknak, folytassuk a párbeszédet, különösen akkor lesz ez fontos, hogyha az Európai Bizottság már bemutatta a költségvetés tervezetét, hiszen akkor már öm, számadatok adatokkal is dolgozhatunk. Számadatokkal egészülnek ki azok a szavak, amelyeket Tibor is szerepeltetett a jelentésében az költségvetési szakbizottság jelentése is, akkor már számadatokkal bővül. Köszönöm még egyszer a bizottságnak, a képviselőtársaknak és mindenkinek további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mindenképpen egyetértek a dicsérő kommentekkel. Szanyi úr a szó. Köszönöm szépen. Ez a vita, ez rendkívül gyümölcsöző volt, azt gondolom, hogy a prioritások és a hangsúlyok kiválóan kerültek meghatározásra. Ez mindenképpen jó, az, az egyetértés alapja a Költségvetés és a Mezőgazdasági Bizottság között. Egy mondatot még hadd mondjak, amikor a pénzről beszélünk, vagy akár a politikáról, nem csak a pénzről, hangsúlyoznunk kell kifelé a bizottság felé, a tanács felé, hogy a közös mezőgazdasági politika az Európai Unió kulcsfontosságú értékeinek az egyike. Ez nem csak egy ágazati dolog. Hogyha erre koncentrálunk, az mindenképpen meghálálja magát. Ezért tartom fontosnak, a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket. Ezek azok a laboratóriumok, ahol a jövőt megtervezzük. Elég sok lehetőséget látunk még a fejlődésre ezen a területen. És itt most nem csak arról van szó, hogy meg kell tartani a mezőgazdasági ágazatot, és biztonságosan fenn kell tartani, persze ez az elsődleges célunk, de egyértelmű üzenetet kell küldenünk az embereknek ezzel kapcsolatban, hiszen a vidék reneszánszát sem szabad elfelejtenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Számos javaslatot, megjegyzést hallottunk, és ezek az álláspontunkat gazdagítják, és ezzel minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy egy gyümölcsöző jelentés készüljön végeredményben. Aztán május 23-ig lehet benyújtani módosító javaslatokat, aztán júniusban szakbizottsági eh, szavazás és az első júliusi eh, eh, plenáris ülésen pedig következik a szavazás. Ahogy Dessz úr is mondta, remélem, hogy folytatódik az együttműködés. Ötös napirendi pont. Az Európai Unió és a Csilei Közösség között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás. Inta jelentéstől van szó. A mi véleményünk előadója Agilera, az asszony, tessék önél szó. Köszönöm szépen. És itt most rá is térnék rögtön ennek a megállapodásnak a bemutatására. EU-Chile megállapodásról van szó, minden bizonyal ismerik a helyzetet, megpróbáljuk kölcsönösen elismerni az ökogazdaságukra vonatkozó szabályozást Európai Unió és Chile két fél részéről. Ennek a megállapodásnak van egy különlegessége. A bizottság képviselője is minden bizonyal itt van, úgyhogy hozzáfordulok egy kérdéssel. Az EU-Chile megállapodás, ez egy globális kereskedelmi megállapodás, erről éppen folynak a tárgyalások. De az ökogazdasági termékekre vonatkozó fejezet már lezárult, az új generációs megállapodásokra vonatkozva, tatva, és emellett bizonyos csilei termékek kizártak ebből a körből, ugye itt az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat is egyeztettük, főként a húsipari termékek azért nem vesznek részt ebben a körben, mert valószínűleg nem felelnek meg az Európai Uniós sztenderdeknek. Ez a megállapodás két kérdést vet fel az ökogazdasági termékekkel kapcsolatban. Most először kötöttünk ilyen szintű megállapodást, És én azt az újdonságot látom a legfontosabbnak ebben, hogy most először ismerjük el az ekvivalenciákat a különböző norma rendszerek között. Az Európai Unió az egyik oldalon, és Chile normatívája között a másik oldalon. 14 országgal kötöttünk eddig megállapodást, egyikben sem szerepel ez a rész. Tehát mindig bilaterális szinten tárgyaltunk az ökogazdasági termékekről, úgyhogy itt most az újdonság az az, hogy most először ismerjük el más országokból származó, ökológiai gazdaságokból származó termékeket, és ráadásul és ez talán a legfontosabb, ez most először szerepel egy, megállapod, egy szabadkereskedelmi megállapodásban, és az ekvivalenciákról most először tudtunk megállapodni. Azt szerettem volna elmondani a szakbizottsági kollégáknak, hogy már aláírtuk ezt a megállapodást, és most következik a vita a parlamentben, itt az Európai Parlamentben. Nos, hát ez így szokott lenni. Számomra azonban ez az eljárás nem megfelelő, mert mintha nem tartanánk tiszteletben a parlament előjogait. Ugyanis a parlamentet csak akkor vonják be ebbe a folyamatba, amikor már gyakorlatilag aláírták a megállapodást. Holnap az Intában fognak vitázni, ők egyébként az illetékes szakbizottság, de egyébként ez az eljárás ez ilyen formában szokott mindig megvalósulni, de ettől függetlenül én úgy éreztem, hogy el kell mondanom azt, hogy ez a parlament arcú csapása eljárásjogi szempontból. Még akkor is, hogyha ez mindig így szokott lenni a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Lássuk tisztán, mi már csak igennel vagy nemmel szavazhatunk az egész megállapodásra. Itt vannak olyan kérdések is, amelyek például a biogazdálkodásra vonatkozó szabályok reformjára vonatkoznak, Nos, ez a megállapodás most, még azelőtt került aláírásra, hogy az új biogazdaságra vonatkozó szabályok megjelentek volna. Egyértelmű, hogy itt ugye, amikor normaváltozásra számítunk, és változna, változik a jogszabályi háttér, akkor érdemes lett volna megvárni ennek a hatását. Én úgy gondolom, hogy egy harmadik országgal való a megállapodás aláírásakor mindenképpen előzetes hatásvizsgálatokat kellene végezni, és meg kellene vizsgálni például azt, hogy melyek azok a termékek, amelyeknek kisebb vagy nagyobb hatása lehet az európai piac alakulására. Ebben az esetben most csak ökogazdasági vagy biogazdasági termékekről beszélünk. Itt a kereslet mindenképpen magasabb, az Európai Unióban termesztett mennyiségnél. Úgyhogy a mostani adatok értelmében az Európai Unió mindenképpen nettó importőr biotermékek esetében Csillével szemben. Az Európai Unióban is nő a biogazdasági termékek aránya, ez körülbelül 5%-os növekedést tesz ki évenként, de a kereslet az mindig megelőzi a kínálatot vagy a termelést az EU-n belül. Úgyhogy az a jelentés, amelyet én ma most beterjesztek, csak igennel vagy nemmel lehet erre választ adni és ezek a dolgok, amelyeket elmondtam, ezeket csak magánvéleményként mondtam el, de végül is igen, ne vagy nemmel fogunk szavazni. Tehát itt más lehetőség nincsen. Holnap az Intában fognak vitát folytatni erről a témáról. És az Európai Unió Chile megállapodás megkötése után történik mindez. Nekem azért lenne néhány konkrét kérdésem az Európai Bizottság képviselőjéhez. Maria Angeleshez azt szeretném megkérdezni tőle, hogy miért döntöttek úgy, hogy ezt az ökogazdasági termékekre vonatkozó a megállapodást miért vették külön a rendes szabadkereskedelmi megállapodástól, miért kellett külön megállapodást kötni ebben a témakörben, tehát ki hozta meg ezt a döntést, és miért történt ez így, és a második kérdésem pedig egy aggályhoz kapcsolódik, vannak olyan ökocsoportok, amelyek felvetették ezt a problémát. Hogyan tudjuk támogatni a jelenlegi ekvivalenciákat? Administratív ekvivalenciákra gondolok. Miután most először jártunk el ebben a formában, ezért fontos azt látni, hogy ennek milyen hatása lesz a jövőbeli megállapodásainkra. Ezzel együtt én támogatom ezt a megállapodást, még akkor is, hogyha a forma egyáltalán nem tetszik, az eljárás egyáltalán nem tetszik. És azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban valamit tennünk kell a jövőben, hogy ez a kritika, amelyet egyébként minden egyes alkalommal megfogalmazunk, ez leginkább az átláthatóság hiányára vonatkozik, Nekünk nem tetszik parlamentként az, hogy csak a letárgyalt megállapodásról szavazhatunk igennel vagy nemmel, tehát a jövőre nézve javítani kell az eljáráson mindenképpen. Én azt gondolom, hogy támogathatjuk ezt a megállapodást egyébként, még akkor is, hogyha aggájaimat elmondtam, a bizottsághoz megfogalmaztam a kérdéseimet az ekvivalenciákkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, most megnyitom a vitát, mindenki másfél percet kap. Takula úr, tessék, másfél perc, ahogy mondtam. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az INTA bizottságnak is tagja vagyok, Úgyhogy hadd mondjam, hogy ez a e- első biotermékekre vonatkozó megegyezés az Európai Unió és egy ország, másik ország, harmadik ország között. Ez nagyon fontos, hiszen a biotermékek piaca hatalmas növekedésen megy át. A javasolt egyezményben nincsenek problémák. Chile az egyik leg, eh, Chile a legkevésbé problematikus kereskedelmi partner Latin Amerikában. A egyik eh, javaslat eh, a véleményben az, hogy ezt a, az egyezményt majd módosítani kell az biotermékekre vonatkozó eh, jogszabály módosítása után, eh, eh, hogy ha elfogadásra kerültek a címkézéssel kapcsolatos új szabályok. Ezt teljes mértékben támogatom, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt most a szabad kereske, egy újabb szabadkereskedelmi egyezményt akarunk kötni, amely, meg, amely me, súlyosbítja majd a versenyhelyzetet a francia és az európai biotermelők számára legyen szó zöldségről, gyümölcsről, mézről, borról, stb. Ez a rendszer egyáltalán nem koherens, sőt, és súlyosan súlyosítja a helyzetet. Mi ennek az előnye a fogyasztóink és a termelők számára, és milyen áron adják el majd ezeket a csilei termékeket? A második kérdésem pedig a bióra vonatkozik. Ugye azért hozták, ez, ennek a lényege az, hogy hogy egészségesebben táplálkozunk, és csökkentsük a, például a szállítási költségeket, tehát a környezetre gyakorolt negatív hatást. Most mi értelme van Csilléből ide importálni ezeket a termékeket? A költségek, a szállítási költségek nagyon magasak, és közben ugyanezeket a termékeket helyi szinten is meg lehetne vásárolni, és csökkenteni ezzel a környezetre való negatív hatásokat. Köszönöm szépen. Flanagan úr. Amikor először elolvastam a napirenden ezt a pontot, akkor elolvastam utána másodszor is, meg harmadszor is, mert nem igazán láttam értelmét. <clears throat> Ez teljesen nevetségesnek tűnik eh, számomra. A, mi a biotermékeket illeti, nem tudom, hát nagyon sok értelme lehet a biotermékeknek, de az biztos, hogy nem, hogy, hogy rengeteg üzemanyagot elhasználva iszonyú messziről importáljuk ide ezeket. Hogyha, és egyesek azt mondják, hogy erre van kereslet. Hát ha van rá, ha van rá, van rá kereslet, akkor miért nem termeljük meg itt a helyszínen? Ezt nem értem, hogy miért kell a fél földbolygót megkerülni ahhoz, hogy ide jöjjenek ezek a biotermékek. Hát, hogyha valamit biónak hívunk, akkor azt ne... Ö, szállítsuk már több ezer kilométeren keresztül. Köszönöm szépen, Denano úr. Nem, Andri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Clara Aguilera által elmondottakat eh, hadd erősítsem meg. Persze, nagyon fontos szerepet játszik a szállítás is. Az európai rendelet felülvizsgálatán dolgozunk most. Az elsődleges fontosságú kérdés, most ugye igen vagy nemet kell mondani, de újabb szabályok, jogszabályok elfogadására kerül sor hamarosan és most egy olyan egyezményre való rábólintást kérnek tőlünk, ami már e, létezett korábban is. Ami a biotermékeket illeti, vannak olyan harmadik országok, amelyekben nincsenek erre vonatkozó jogszabályok, e, és itt, nem, itt felmerül a konformitás, a szabályoknak való megfelelés kérdése illetve a termékek egymásnak való megfelelése. Chile egy olyan ország, amelyben vannak, vannak biotermékekre vonatkozó eh, jogszabályok. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Emellett különbséget kell tenni eh, a megtett út között. A bio eh, termelésben az az európai termelők ösztönzése is nagyon fontos. Nagyon fontos e, a, a, a termelés közeli volta. Még egyszer azt gondolom, hogy Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mezőgazdasági szakbizottság elkészítette ezt a véleménytervezetet Akilére asszony tollából. Köszönöm szépen. Én először is azt szeretném elmondani, hogy ami az eljárást illeti, teljesen egyetértek Clara Aguilera-val, de ami a tartalmat illeti, egyáltalán nem értek vele egyet. Szerintem nem örülhetünk ennek a megállapodásnak, nem támogathatjuk azt. Éppen ezért én nemmel fogok rá szavazni, mert úgy gondolom, hogy az ökogazdálkodás több, mint egy termelési módszer. Figyelembe kell venni a, a munkahelyteremtést, azt, hogy milyen körülmények között dolgoznak az emberek, fontos a proximitás, tehát hogy mennyire van közel a termelés. És itt egy olyan modellről van szó, amely a, a szüvegházhatású gázok csökkentését irányozza elő, illetve a közeli termelést, a klímaváltozás elleni harc szempontjából is rendkívül fontos szerepe van. Tehát itt nem csak ökogazdálkodásról van szó, hanem valódi ökogazdaságról. Az Európai Unión belül kell támogatni ezt, és nagyon sok tagállamban a szezonális termékek fogyasztását kellene előmozdítani. Éppen ezért a nemzetközi kereskedelem ilyen masszív formában és az ökogazdaságból kikerülő a termékek kereskedelme teljesen ellentétes azzal a megközelítéssel, amely az gazdaság céljaival, céljait illeti. Petír képviselő, köszönöm szépen elnök úr az Európai Unió és Csilei Köztársaság közötti megállapodás az ökológiai termékek kereskedelméről nyilván olyasmi, amit most ebben a pillanatban nem tudunk módosítani, támogathatjuk, avagy sem, de ugyanakkor ezt a vitát használhatjuk arra, hogy az Európai Parlament szerepéről beszéljünk az ilyen megállapodások megkötésekor. Szerintem az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet kellene kapnia, amikor a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokról van szó. Néhány kolléga elmondta, hogy a csilei köztársaság értékes mezőgazdasági árukat szállíthat az Európai Unióba, exportálhat ide, beleértve a borokat például, de ez fordított módon ugyanígy igaz, tehát az európai borokat is exportálhatjuk majd Csillébe. Szerintem azt kellene megvizsgálni, hogy milyen hatékony intézkedéseket hozhatunk az Európai Unió szintjén, amelyel az ökológiai termékek, a biotermékek előállítását mozdíthatnánk elő itt a területünkön, és hogyan lehetne ezeket a legkönnyebben exportálni, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy a fogyasztók körében nagyon nagy a kereslet az ökológiai termékek iránt, azonban éves szinten az 5%-os termelés nem elég ahhoz, hogy a piac igényeit kielégítsük, úgyhogy ilyen, ezen a téren tennünk kell valamit. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jelentkeztem, mert támogatom azt, amit sokan eh, említettek, hogy mi lenne, hogyha a helyi eh, termelésre koncentrálnánk. Nos, eh, akkor meg kellene akadályozni azt, amit a, eh, amit a biztos tervez, mégpedig azt, hogy a növényvédő szereket teljes mértékben tiltsuk meg, és hogyha ez megtörténik, akkor egy millió tonna fehérjét veszítünk, és ezért Dél-Amerikából kell majd importálnunk a szóját, ahhoz viszont nagyon sok üzemanyagra lesz szükség. Úgyhogy ezért nem nincs értelme az Európai Bizottság ezen követelésének, ezt kérem közösen akadályozzuk meg. Köszönöm szépen. Akkor az Agri, DG, DG Agri Eh, képviseletében Pinteszeles asszonyi a szó. Oh, sorry, sorry, man. Nem, még sem mondja az elnök. Nem, nem, bocsánat, még anyó úr akart hozzászólni. Azt hittem, hogy felismerték azt, hogy szeretnék hozzászólni a biotermelés egy rendkívül szubjektív mezőgazdasági fogalom. Mondok egy példát, nagyon sok szabadon tartott tyúkot tartok, és ezek ugye organikus fehérjét termelek e-, ezzel, az én madaraim szabadon tartott madarak, és az mégis az ez, ebből származó termékeket lehet genetikailag módosított termékek előállítására felhasználni. Tehát az, a biotermékeket egyértelműen címkézni kell. Nagyon sok biofogyasztó azt gondolja, hogy a helyi termelés sokkal fontosabb, mint az, hogy valóban nagyon ö, ö, szigorúan biotermelésből származon. Nem szeretik azt, hogyha messziről jön a, a termék, ezt nem tartják biónak. Az egyetlen megoldás az az, hogyha a biofogyasztók megfelelő címkézést követelnek honnan jön a termék, milyen szabályokat kellett betartani ehhez, és a saját döntésüket kell meghozni. Én nem gondolom, hogy jogszabályt lehet hozni ennek eldöntésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót a bizottság nevében a szakértőnek. Köszönöm szépen. Nagyon jó ez az eszmecsere, és láthatjuk ebből, hogy ennek a fórumnak mik az aggájai. Az eljárás joggal kapcsolatos kérdésekre szeretnék most reagálni, mert azt mondják, hogy mi nem vagyunk, nem tartjuk tiszteletben a parlamentet. Nem, erről szó, szó sincs, mi pont az ellenkezőjét tesszük, mindig is figyelembe vesszük a parlament véleményét. Ön is elmondta, hogy a rendes eljárást követtük, tehát semmilyen szabálytól nem tértünk el, és én úgy gondolom, hogy ezt a fórumot is legalább kétszer tájékoztattuk. Először akkor, amikor novemberben, 2015 novemberében kezdődtek a, meg, a tárgyalások, és másodszorban pedig a tavalyi megállapodás kapcsán. De elnézést kérek, hogyha nem megfelelőképpen tájékoztatuk önöket, biztos, hogy nem szándékos volt. Ami pedig az eljárást illeti, fontos látni azt, hogy ennek a mostani megállapodásnak miköze van a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodási tárgyalásokhoz. Mi úgy gondoltuk, hogy a biogazdasági, biogazdasági termékek esetében elkezdtük már a megállapodás letárgyalását, miközben a szélesebb körű megállapodás, szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások valószínűleg a nyár után fognak csak megkezdődni. Itt ugye olyan normákat ismerünk el, amelyek nem, tehát itt nem egy szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, itt az ellenőrzési rendszer, illetve a normák ekvivalenciájáról szól ez a megállapodás. Ennek semmilyen más vonatkozása nincsen, csak annyi, hogy egyenlő feltételek mellett tudjunk mi EU-s termékeket exportálni, mint ahogyan importálni Csilléből biogazdasági termékeket. Úgy gondoljuk, hogy reméljük, hogy megfelelőképpen alakulnak majd a megállapodásra vonatkozó tárgyalások, hogyha minden alkalommal, amikor a normák változnak, akkor megváltoztatnánk a megállapodásainkat is, vagy ez, ezt megvárnánk, az nem lenne jó, hiszen itt most kölcsönös megállapodást követtünk, és már 2014-ben a tanács erre mandátumot adott nekünk, tehát ezt nem mi döntöttük el, tulajdonképpen a mögöttes gondolat csak annyi volt, hogy ne egy oldalúan ismerjük el a normákat, eddig ez így volt egyébként, és most pedig végre kölcsönössé válik ez a rendszer, ami mindenképpen kedvező a szektornak, hiszen nagyon nagy növekedést elkönyvelő szektorról van szó. Ez egy dinamikusan fejlődő ágazat, nagyon sok termék a belső, tehát az Európai Uniós piacon talál vásárlókat, de vannak exportőreink is, hiszen a világon nagyon sok helyen keresik az európai termékeket, biotermékeket. Önök beszéltek a különböző hatásokról a gazdákra vonatkoztatva. Nagyon sok adatunk van ezzel kapcsolatban. Ezeket figyelembe vettük, miközben előkészítettük a tárgyalásokat megvizsgáltuk azt, hogy a csilei termékek hogyan jutnának be az európai eh, piacra, és eh, az ezzel kapcsolatos eh, részletes hatásvizsgálatokat mindenképpen meg tudják nézni önök is. 669 biotermelő van 2015-ben Csillében, miközben az Európai Unióban 13 ezer hektárról beszélünk, és több mint 350 ezer termelőről. Tehát ez a megállapodás nagyon aszimmetrikus az Európai Unió részéről, és úgy gondoljuk, hogy mindenképpen nagyon előnyös az Európai Unió számára. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy nagyon sokszor beszélünk ennek a témának a kapcsán a helyi termelésről is. Főként a környezetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni, de ez nem mindig ugyanazt jelenti, mint a biogazdálkodás, hiszen fontos számunkra az, hogy közel, tehát közel valósuljon meg a termelés, és fontos a környezetvédelmi, vagy a környezeti hatása is a termelésnek, de azért itt a biogazdálkodás az más feltételeknek is meg kell feleljen. Nem biztos, hogy a kicsi gazdák, vagy a kis gazdáságok megfelelnek a bio címkézés követelményeinek. Tehát itt két különböző dologról beszélünk. Ezen kívül Úgy gondolom, hogy ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok majd ezekre. Köszönöm szépen. Próbáljuk meg a helyzetet világossá tenni, hiszen Ön beszélt arról is, hogy milyen lehetőségek nyílnak az Európai Uniós export előtt. Nagyon oda kell figyelni, még akkor is, amikor a dolgokat nehezen lehet magyarázni gazdasági vagy környezetvédelmi szempontból, hiszen ezeket a termékeket elszállítani az költségekkel is jár. Aguilera asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja az elhangzottakat. Köszönöm szépen! Szerettem volna a Maria Angelesnek, barátnőmnek azt mondani, hogy én nem azt mondtam, hogy nem tartották tiszteletben a DG Agri részéről a meglévő eljárásokat. Nem, itt nem ezzel van probléma. A probléma az abban ragadható meg, hogy az eljárás eleve nem írja ezt elő. Szerintem anomál a helyzet, mert egyre többször merül fel, merülnek fel kétségek a szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások kapcsán. Az átláthatóságot hiányolja a közvélemény, és én úgy gondolom, hogy mielőtt letárgyalnak és aláírnak egy szabadkereskedelmi megállapodást, jó lenne egyeztetni a parlamenttel, mert végül is a parlament jelenleg csak igennel vagy nemmel szavazhat erről, de ez egy eljárásjogi probléma, én ezt tudom. Általános értelemben kellene feltenni ezt a kérdést az összes szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban. És végül is én nem gondolom azt, hogy itt most konkrétan tőlünk bocsánatot kellene kérni, nem, nem erről van szó, tehát a meglévő eljárásokat mindenki betartotta, magával az eljárással van problémám. Ennyit szerettem volna elmondani, és ezzel le is zárnám, mert tudom, hogy kevés az időnk. A biotermékek az Európai Unión belül különböző szabályoknak kell, hogy megfeleljenek a helyi termékek, vagy a közelben természtett termékek szintén nagyon érdekes, jó ö, intézkedések, mert így lehet ö, szezonális és friss termékekhez jutni, és még a klímaváltozás ellen is ö, nagyon jó eszköznek bizonyul mindez. De a kettőt nem szabad összehasonlítani, illetve összekeverni. Hiszen most Én azt gondolom, hogy jobb az, hogyha a kereskedelmi kapcsolatokban kölcsönösen elismerjük egymást ne, norma rendszerét, vagy nem. Ezért gondolom, hogy tartalmilag jó ez a megállapodás, mert mindenképpen lesz kereskedelem, de amennyiben kereskedünk, ebben az esetben legalább megfelelő normarendszerrel a háttérben tudjuk ezt megtenni. Úgyhogy az eljárás, illetve az elvek szempontjából én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó. Szeretnénk sokkal szigorúbb sztenderdeket megvalósítani, és ez most így meg is valósul. Ezt tehát jónak gondolom, az ekvivalenciák területén lehet, hogy vannak kisebb torzulások, de szerintem mindenképpen jobb az, amikor vannak normák, mint amikor nincsen semmilyen. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna elmondani, és holnap lesz az INTA bizottságban is vita erről a kérdésről, akiket érdekel, jöjjenek el. Köszönöm szépen. Mint elhangzott, igennel vagy nem el fogunk szavazni, azt mondják, hogy szavazzunk igennel. Azt gondolom, hogy most jobban értjük, jobban látjuk, hogy mi a helyzet, mik, volt, mik a kihívások ezen a piacon az Európai Unió és Chile kapcsán. Köszönöm szépen a bizottságnak és mindazoknak, akik felszólaltak ebben a vitában. A módosításokat május 5-ig lehet beterjeszteni, és folytatódik az eljárás a megszokott mederben. Most pedig következik az Európai Bizottság jelentése Dimitru kolléga fog beszélni az ökológiai szempontból érdekes területek és a kap kizöldítése témájában. Mint tudjuk, és számunkra fontos cél volt 2013-tól kezdve, és szerettük volna a zöld gazdaságot hozzá kötni a közvetlen kifizetésekhez. Mindezt úgy, hogy a klímát is figyelembe vesszük. Fontos a termelés diverzifikációja, és az, hogy legalább 5%-át a földterületnek ilyen ökológiai szempontból érdekes területnek nyilvánítjuk. Most fog a bizottság erről nyilatkozni. 2013-ban a kapreform kapcsán jelent meg ez a fontos szempont, ez az egyik pillére az új kapnak, és most meg is adom rögtön a szót az érdekelt személynek, aki az Európai Bizottság részéről fogja bemutatni ezt a területet, ezt a kérdéskört. Beszélni fogunk arról, hogy mennyire sikerült megvalósítani a célokat, az 5%-os területet. Dimitru úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr tisztelt európai parlamenti képviselők! Ahogyan az elnök elmondta, a biztosok kollégiuma március 29-én az idei, idei évben elfogadta jelentését az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó szabályozás végrehajtásáról. Ez ugye a greeningnek az egyik fő területe a három közül. Az Európai Bizottságnak tehát jogi kötelezettsége elkészíteni ezt a jelentést. Próbálok tovább lépni a diákban, de attól tartok, hogy nem működik ez a távirányító. Maybe here, zapraszamy tutaj, może będzie lepiej. Someone is going to help. Remélem, hogy valaki érkezik, aki segíteni tud a diákkal. Közben azért folytatom a az előadást, és kérném a kollégákat, hogy segítsenek nekem a diákkal. Tehát az Európai Bizottság kötelezettsége elkészíteni ezt a jelentést, a közvetlen kifizetésekről szóló szabályozás fekteti ezt le, és emellett, hogyha szükség mutatkozik rá, javaslatot kell tennünk arra, hogy 5-ről 7%-ra növeljük az ökológiai jelentőségű területek eh, arányát az Európai Bizottság elfogadta és megküldte az Európai Parlamentnek és a tanácsnak a jelentést, így elvileg már meg kellett kapniuk a teljes jelentést. Én egy áttekintést adok egy, az értékelésről, mégpedig a követelmény végrehajtásának értékeléséről, és emellett áttekintjük az esetleges környezeti hatásokat is. A mai előadásom célja, hogy, megmut- hogy áttekintést adjak a végrehajtás főbb eredményeiről két év elteltével, és kibővítjük a 2016-ban elkészített elemzésünket, amelyet az egyéves alkalmazás után készítettünk el a zöldítés vagy greening végrehajtásáról. Az esetleges környezeti hatásokról is beszélni fogok, illetve arról, hogy az Európai Bizottság a számarány növelésével kapcsolatos álláspontját is ismertetem. Ez a jelentés egy elemzés, és azokra az adatokra, frissített adatokra támaszkodik, amelyeket gyakorlatilag a tavalyi áttekintéshez gyűjtöttünk össze. Emlékeztetnék arra, hogy a 2016-os zöldítésről szóló áttekintés az azonos játékszabályokról, illetve az, azonos versenyfeltételekről szóló területre koncentrált, és Phil Hogan biztos úr az egyszerűsítésről készült menetrendjéhez is felhasználta ezeket az adatokat. Mint ahogyan tudják, a zöldítésre vonatkozólag született egy egyszerűsítési csomag, amely részben az ökológiai jelentőségű területekre is vonatkozott. Ez egy 2014-es delegált aktus nyomán készült el, amelyet 2000 2017-ben fogadtak el, és most a két társjogalkotó vizsgálja azt. Let me recall all the ecological focus area objective. And the... Először is, ami az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó szabályozás célját illeti, a biodiverzitás növelése a cél. Ezt a célkitűzést azért fogadták el, mert összekötetést kellett, vagy valamilyen kapcsolatot kellett teremteni a mezőgazdasági tevékenység és a környezetvédelem, a biodiverzitás erősítése, a talajvédelem és az éghajlatvédelem között. Európában most már minden gazdaságnak, amely 50 hektárt meghaladó termőterülettel rendelkezik, biztosítania kell, hogy a terület legalább 5%-a ökológiai jelentőségű terület legyen, amelyet ökológiai hasznú elemekre használnak. Minden gazda, gazda meghozhat egy döntést arról, hogy milyen jellegű ökológiai jelentőségű területet akar fenntartani, mindenképpen olyan megoldásokra van szükség, amelyek a biodiverzitás szempontjából előnyösek, ilyenek például a terasz, teraszos művelés, és van, van sok egyéb más lehetőség is vagy közvetlenül, vagy közvetetten a biodiverzitást kell szolgálniuk ezeknek a területeknek. Nyilvánvalóan a módozat függ az adott tagállam adottságaitól, a gazda pedig egy bizonyos számú megoldás közül kiválasztja azt a módszert vagy lehetőséget, amely számára a legkedvezőbb. Van egy nemzeti lista, amelyen ezek a lehetőségek szerepelnek, és ezekről, e, e, erről a listáról választhat a gazda. Van egyébként egy súlyozó tényező is, amely a biodiverzitásra gyakorolt előnyös hatást jelzi. Ez 0,3-tól egészen 2,2-ig terjedhet ennek az értéke. Nézzük meg a számadatokat, és azt, hogy a végrehajtás megkezdésétől számított két éven belül milyen eredményeket kaptunk. 2015-ös adatgyűjtésre támaszkodtunk, illetve 19 tagállam esetében 2016-os adatgyűjtés is történt. Mint láthatják, a két év között nagyon kicsi a változás, mind a tekintetben, hogy a nemzeti hatóságok hogyan működtetik a rendszert, mint a tekintetben, hogy a gazdák hogyan tesznek eleget kötelezettségeiknek. Az ökológiai jelentőségű területek vonatkozó kötelezettség az Európai Unióban található művelhető területek több mint 70%-ára terjedt ki. 2015-ben közel 8 millió hektárnyi területet nyilvánítottak ökológiai jelentőségű területnek, ez az EFA kötelezettség alá tartozó területek 13%-át jelenti, Zárásképpen azt mondhatjuk, hogy ez kétszer annyi, mint a szabályozás gazdasági szintű követelményei, és a 2016-os adatok nem mutatnak változást, tehát a tendencia állandó. Nézzük most meg azt, hogy miféle ökológiai jelentőségű területeket választottak a gazdák. Ebből a kimutatásból az látszik, hogy a nitrogént megkötő ö, növények teszik ki a 39%-ot, az ugaroltatás 38,5%-ot tesz ki, más megoldások 15%, aztán vannak pufferzónák 1,5%-kal, de ezek kevésé zárultak, járultak hozzá az ökológiai jelentőségű területekhez. Ha megnézzük a tagállami megoszlást, ezt ezen a dián láthatják, a számokból kiolvasható az, hogy tagállamunként nagyon változó az ökológiai jelentőségű területek alkalmazása. Van, ahol még a 10%-ot is meghaladja a területek aránya. És ahogyan a korábbi dia kapcsán már elmondtam, hogy különböző megoldások vannak, az ugaroltatás az egyik, aztán a nitrogén megkötő növények termelése és így tovább. Különböző tagállamokban a nitrogén megkötő növények az megkövetelt 5%-on felül számítanak, illetve kismértékben járul, illetve csak kismértékben járulnak hozzá más tagállamokban az 500, szükséges 5%-hoz. Sok esetben, bizonyos tagállamok esetében a zugaroltatás is elégséges az 5%-os arány eléréséhez, Miközben vannak olyan tagállamok, ahol az 5%-ba beleszámít, és nagyon fontos részét foglalja el az 5%-on belül az ökológiai területeknek a nitrogén megkötésű növények termesztésére használt terület. A jelentésünk felmérte azt is, hogy az ökológiai jelentőségű területek potenciálisan milyen hatással bírnak a biodiverzitásra, az ökoszisztém szolgál, ökoszisztéma szolgáltatásokra, is így tovább. Ez a jelentés tehát e tekintetben messzebbre megy, mint a tavalyi jelentés, mert megvizsgálja környezeti hatást és következtetéseket von le a szabályozás eddigi alkalmazásából, de ez a becslés csak elméleti, ezt hangsúlyozni szeretném. Áttekintettük a meglévő szakirodalmat, és az Európai Bizottság kutatási szolgálata egy előzetes elméleti becslést is készített számítások alapján. Ezek tehát elméleti becslések. A következő diát kérem. Figyelembe véve a regionális szintű összetételt, tekintve a régiában található összes gazda ökológiai jelentőségű területre vonatkozó döntését. A szimulációk azt mutatják, hogy az ökológiai jelentőségű területek típustól függetlenül pozitív hatással járhatnak a biodiverzitásra vonatkozólag, de különböző típusok más és más arányban járulnak hozzá a pozitív hatásokhoz. Azokban az esetekben, amikor a tájképhez kapcsolódó ö, típus volt elterjedt, ezekben az esetekben a hatás erősebb volt, illetve amikor ugaroltatták a területet, ez több mint 70%-os eredményt mutatott. Itt láthatják tehát, hogy az ökológiai jelentőségű terület típusa nagy mértékben befolyásolja a biodiverzitás alakulását. Az eredmények emellett azt is mutatják, hogy a biodiverzitásra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra vonatkozó gyakorolt pozitív hatás az ökológiai jelentőségű területek típusaihoz kapcsolódó menedzsment követelményekhez is kapcsolódik. Például az adott talajtípustól is függhet, hogy egy adott típus milyen hatással jár, továbbá a vegyszerek alkalmazása, a vegyi input, az elhelyezkedés, és a dimenzió, ami a pufferzónákat illeti, és így tovább, ezek mind-mind jelentős tényezők. Hogyha például ugaroltatnak egy területet, akkor az a legkisebb pozitív hatással jár. Emellett a talaj eróziót is elősegítheti, és hogyha sokáig ugaroltatnak egy területet, akkor az az állatok élőhelye szempontjából is hátrányos hatással járhat például. Emellett a nitrogén megkötő növények esetében is sok más egyéb tényező befolyásolhatja az esetleges pozitív hatást. Most következik a jelentés fő konklúziója, hogyan tovább a jövőben. A zöldítés a greening területén különböző módosítások következtek be, az ökológiai jelentőségű területekre is vonatkozik néhány. Ezek remélhetőleg elősegítik a jobb menedzsment gyakorlatokat és az intézkedés egyszerűsítését. Az etigi elemzésünk azt mutatja, hogy az 5 százalékról 7 százalékra történő növelés az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozólag nem szükséges. Épp ellenkezőleg úgy gondolja az Európai Bizottság, hogy az ökológiai jelentőségű területek típusától függhet esetleg a jobb pozitív hatás és a menedzsment gyakorlattól. Azon kellene tehát dolgozni, hogy a minőségen javítsunk. Köszönöm. Bardzo dziękuję za to ciekawą prezentację. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció. Úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy Albert Dessi a szó elsőként tessék. Äh, Köszönöm szépen fantasztikusan érdekes előadás volt, de Sajnos a gyakorlattól elég távol áll, remélem, hogy a gazdák nem hallgatták ezt az előadást, mert még kritikusabbak lesznek. Két év elteltével nem lehet a hatásokat értékelni, pozitívnak vagy negatívnak érdek értékelni. Az én régiómban azt látom, hogy pont a köztes növénykultúrák nagyon pozitív hatással vannak. Hogyan lehet ezt megkérdőjelezni? hogyha itt a, a köztes sávokat, sávokról beszélünk, ezek nagyon ökológikusak, ez igaz, de ezeket Németországban nem lehet használni, mert a, a, a megvalósítás annyira bonyolult és annyira e, távol áll a gyakorlattól, hogy a gazdák inkább nem foglalkoznak vele, mint hogy belekezdjenek, belevágjanak. Sajnos nem mondott semmit itt, van, itt vannak előttem a német eh, számok, a nitrogén megkötő növényekkel kapcsolatban legalább 39% nitrogén megkötő növény. Ez nagyon eh, eh, megerősödik, hogyha a, a, a növényvédőszerek használatát nagy, ö, korlátozzák, akkor lehet, hogy Dél-Amerikából további egy millió tonnát kell importálnunk. Az Európai Bizottság teljesen félrement ebben a javaslatában. Remélem, hogy ezt sikerül javítani, korrigálni, és a fehérje növényeknek prioritást adni. A fehérje növények nagyon jók, mert ezek a szezonon kívül virágoznak, és nem együtt a többi növényel, úgyhogy mindenképpen el kell érnünk, hogy ez az egész téma professzionálisan, szakmába vágólag megvitatásra kerüljön, és nem ilyen egysíkúan. Nem tudok egyet érteni, érteni azzal, ami itt elhangzott, hiszen a gyakorlattól ez nagyon távol áll, és nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen! másfél percet tudok adni mindenkivel, mindenkinek. az úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a gazdákhoz, gazdák nagy részéhez hasonlóan e, én a bizottság által benyújtott delegált jogi aktust ellenzem egy további korlátozásokat fogalmaz ez e, meg ugyanis, mint hogyha nem lett volna már elegendő. A legtöbb problémát e, e, az okozza, hogy minden típusú növényvédőszer használatát bizonyos fehérje növényekre megtiltják, amelyeket biónak akarnak tekinteni. Tehát csökkenteni ez a fehérje növények területét és növelni e, az egyéb sávokat. Én azt gondolom, hogy ennek következtében e, másonnan kellene importálni a fehérje növényeket, és ennek az ég a világon semmi értelme nincsen. Köszönöm. Köszönöm szépen, tessék, megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen elnézést, hogy az előadást eh, nem tudtam végighallgatni, de elolvastam a dokumentumot. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság eh, elvárásai nem tükrözik a valóságot, nem teszik lehetővé az eltéréseket, nem rugalmasak és az Európai Bizottsági Javaslatból az derül ki, hogy a gazdákkal és a, e, e, és a tagállamokkal szemben állnak, mert nem rugalmasak. Például Írországban nagyon fontos, hogy olyan intézkedések erre kerüljön sor, amelyek tiszteletben tartják azt, hogy csak egy korlátozott számú növényt lehet termeszteni e, ezen a területen, csak 25-en, 25 e, gazda vett részt tavaly az egyenlőségi intézkedésekben, hát ez nem mutat nagy e, sikert tehát. Az egyik legbürokratikusabb elvárás rendszerrel nézünk szembe, és elrettentő büntetések is felmerülnek itt. A térkép készítési e, elvárások, el, el, aztán az egyszerűsítés hiánya, ez mind együtt jár a rendszer reformjával, e, és ezen kell dolgoznunk. Köszönöm, Annyú úr. Az legtöbben úgy fogunk reagálni erre a prezentációra, hogy ez bonyolult. Nagyon-nagyon bonyolult. Azt gondolom, hogy egy alapvető eh, hiba ezt a egyes pillérbe megpróbálni belekényszeríteni. Az a köz- és növénykultúrákra adott támogatásról van itt szó. A második pillérbe a különböző sémák tartoznak bele, és a tagállamok döntik el, hogy mi a megfelelő. És aztán innen folytatódik a helyzet, Korábban, amikor nem igazán tudtuk ellenőrizni, vagy, vagy kontrollálni a gyomnövényeket, akkor ez a rotálásnak a része volt, Természetesen ez azonban nagyon nagy energiával jár, a folyamatos, a földnek a folyamatos átforgatás egy évvel legalább négyszer, Ami a parlagot jelenti, az nem tudom, hogy egyáltalán tudja-e a e, hallgatóság, hogy mit jelent a parlag, a parlagon hagyás. Ez e, az így, az így hagyott e, meg nem művel terület elveszik tulajdonképpen. E, Európában kevés a fehérje növény, nagyon-nagyon függünk az importtól, sokkal többet kellene e, termelni, igen, fehérje növényeket kellene termelni, de aztán Közben kiderült, hogy nem szabad növényvédőszeret e, használni, mert bio módon akarják ezt termeltetni, anélkül, hogy bio árat fizetnének érte, tehát csak veszteséggel lehet ezt termelni. A rotációs restrikciók miatt azonban megint nem működik a dolog. az egész csak vesztességgel működhet, az egészet újra eh, át kell nézni. Hogyha fehérje növényeket akarunk Európában, akkor ezt eh, még egyszer át kell gondolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami a technológiát illeti, úgy látszik az egyes országokban ez még egy kicsit eh, különböző. Eh, Miller asszony, köszönöm szépen. Örülök, hogy Dez kollega a liberálisok eh, soraiba ült át. Biztos, hogy nagyon jól érzi majd itt magát. Köszönöm a bizottság előadását Ezért ez egy kicsit elvilágosított bennünket arról, hogy hogyan jutottunk erre a javaslatra, jutottak erre a javaslatra. Önök mondják azt, hogy nincs szükség 5%-ról 7%-ra növelni, azonban a bio vagy, vagy ökológiai prioritásos eh, területeket szeretnék növelni. Na most ezek nem bioterületek, hanem teljesen normális termőföldek, amelyeket a gaz, mezőgazdasággal együttműködve egyes területeken javítani szeretnénk a biodiverzitást. Azt hiszem az elmúlt két évben ez sikerült, és azt is gondolom, hogy végig kell gondolnunk, hogy ami a fehérje növényeket illeti, ezeknek a termelését illeti, ezt támogatni kell Európában, nem akarunk importot, hanem, hanem itt termelt fehérje növényeket, és tavasszal egyszer előfordulhat, hogy gyomítószert kell használni és aztán a, a méhészek azt szokták mondani, ugye, hogy ők örülnek a fehérje növénytermelésnek. Úgyhogy nem igazán értem, hogy ebben a delegált jogi aktusban mi a hozzáadott érték, milyen hozzáadott érték van a greeningen belül? Az Európai Bizottságtól azt szeretném tudni, hogy egy ilyen tilalom, tehát a gyomírtószerek használata ilyen eh, használatának tilalma mennyiben járul hozzá a greeninghez? Mendelája asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Eh, azt mondanám a bizottságnak, hogy nagyon örülök hogy nem 7%-ra emelte ezt az összeget, hanem 5%-on maradt. A gazdákra kell bízni a munkájuk végzését. Jobban végzik a munkájukat, mint ahogy ezt mi meg tudjuk mondani, mi vagy a, vagy, vagy a bizottsági munkatársak. Én azt gondolom megint csak, hogy egy egyszerűsítési eszközzel már megint tovább komplikáljuk a dolgokat. Az ön prezentációja ból is kiderült, hogy vannak olyan növények, amelyek jobban, jobb hozamot hoznak, mások nem igazán annyira, nem igazán jó hozamot hoznak, és hogyha ez megtörténik, akkor a gazdának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezektől megszabaduljon. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy együttműködjünk más területekkel is, és itt a méhek tartására is kihat ez a folyamat, és ezt figyelembe kell venni. Köztinger asszony, köszönöm, én is köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy kiváló bizonyítékot adott arra, hogy a gazdák számára semmi sem fog egyszerűsödni, hanem minden csak bonyolódni fog. Én egy olyan országból érkezem, amely már évtizedek óta a géntechnológia független termelést tartja fontosnak, és a fehérje takarmányt is génmentesen állítja elő. elő. Ezért az Európai Bizottság javaslatával semmit nem tudok kezdeni. Az Európai Parlament egyik tárgyalója voltam a legutóbbi kapreform esetében is, és megvan az oka annak, hogy miért beszélünk ökológiai prioritásos területről, és nem pedig bioterületről. Itt ezt a 0,7%-ot elfogadtuk azért, hogy tovább kiépítsük ezt, másrészt pedig az üzemeknek akartunk egy kis ösztönzőt adni, ezt sokan elfelejtik, és a DG Agritól azt várnám, hogy a gazdák oldalán állnak, és megértik, hogy ezzel a tilalommal a gazdák nagyon sok jövedelemtől esnek el. Azt gondolom, hogy ezt láttuk a számokban is, az elfogadható, ez működik, és nem látok okot arra, hogy most módosítsunk a rendszeren ilyen rövid idő alatt, és az Európai Bizottsághoz könyörgök, hogy ezt módosítsa. Dante úr. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, már csak abból a szempontból is, hogy hazámat nem vizsgálták meg, azért mert képtelenek voltunk megfelelőképpen alkalmazni a legutolsó kapreformot. Most ezen nemzeti szempontokon felül azt állapítottam meg, hogy a, egy jó dolog, mint amilyen a greening, vagy a kizöldítés, akár robbanó képessé is válhat. Eredetileg pozitív szándékkal valósult meg ez a cél, de mégis egy újabb ellenőrzésekkel és kötelezettségekkel járó politikát hoztunk végül is létre. Vagyis a gazdák egyre szkeptikusabbak, sőt, egyre ellenségesebbek az európai politikákkal szemben, tehát vissza kellene térni a pozitív segítségnyújtó politika felé, nem szabad, hogy állandóan administratív terhekkel sújtsuk őket, mert ez borítékolható, hogy rossz vége lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt a jelentést. Nagyon érdekel engem az is, hogy milyen potenciális pozitív hatásai lehetnek mindennek, és hogy hogyan ítéli meg a az Európai Bizottság mindezt. Én azt szeretném, hogyha terepen, tehát egy igazi értékelés születne, nem csak ilyen papíron vagy íróasztalon történt értékelés. Ez a 4 vagy 5 vagy 7 százalék azt mutatja, hogy ezt alapvetően nem kellene beleírni a rendeleteinkbe. Az, hogy növelni akarjuk a greeninges területeket, egyértelmű, hogy honnan vonjuk ki ezeket a területeket, és a bizottság mindig az első 5%-ra próbál összpontosítani, ezek tulajdonképpen eredetileg ilyen vadon hagyott részek voltak. Egyes kollégák a növényvédelmi szerekkel kapcsolatban feltettek kérdéseket, és kérem, hogy a bizottság is válaszoljon ezekre. Én szerintem azért el kellene gondolkodni azon, hogy mindez hová vezet a jövő szempontjából, hiszen a következő fázisra vonatkozólag is szeretnénk már előre látni a bizottság szándékát. Köszönöm, de Castro kolléga. Köszönöm szépen, nagyon röviden hiszen nagyon sok minden elhangzott már a kollégák részéről, és én is szeretném megköszönni a bizottságnak a munkáját, ezt a nagyon érdekes jó tanulmányt, és felhívnám a figyelmet arra, hogy nem szabadna a gazdák bevált gyakorlatát megállítani, hiszen nagyon sokszor olyan termékeket termettenek, a gazdák, amelyek maguktól is megkötik a nitrogént. Csak hazámban kb. 60 ezer hektár ökogazdaságból protein növények, GMO-mentes növények termesztésére szolgál, pedig erre szükség van, mert nagyon kevés van belőle, tehát én remélem, hogy legalább ebben az esetben kivételeket tudnánk alkalmazni, hiszen ez alapvetően egy pozitív hatás volt. Köszönöm. Megillera asszony, én is egyetértek a legtöbb kollégával, aki felszólalt. Szerintem nagyon érdekes ez a tanulmány, de továbbra sem értem, hogy hogyan indokolják azt, hogy az ökológiai jelentőségű területek miért nem egyezhetnek, vagy miért nem használhatók fel, hiszen ezek olyan parlagon hagyott területek, amelyeknek javítani kellene a biodiverzitást, és tulajdonképpen ez történik, amikor fehérje növényeket termesztenek. Castro úr is ezt mondta, jó munkát végeznek a gazdák ilyenkor, vagyis ezekben az ökológiai jelentésségi területeken ez nagyon jó megoldás. Miért kellene ezen változtatni? Hiszen itt nem bio növényeket termesztenek, hanem biodiverzitást szeretnénk elérni, és pontosan ez történik. Úgyhogy nem igazán értem, hogy ez miért van így. Nem látom, hogy hová akarunk ezzel eljutni, és a legjobb szándékkal sem értem, hogy mi ennek az oka. Hogyha egyszer jó munkát végeznek a gazdák, akkor miért akarják ezt megváltoztatni? Csak azért, mert most éppen az a divatos, hogy a növényvédő szereket ki akarjuk teljesen iktatni. Én egyszerűen nem látom ezt, hogy erre miért van szükség, akkor, amikor az eredeti cél megvalósul. Az eredeti cél pedig nem más, mint a nagyobb biodiverzitás előidézése. A növényi, tehát a fehérje növények esetében ez szerintem megvalósítható, úgyhogy egyszerűen nem értem, hogy ezt a javaslatot miért nem, tehát nem, nem értem, hogy miért okok húzódnak meg emögött. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Celó úrnak. Thank you very much. Um, I will firstly... Köszönöm szépen. Először szeretnék a jelentésre visszatérni, hiszen uh, én csak a végkövetkeztetéseket mutattam be. Természetesen érthető az is, hogy ugye itt egy folyamatról van szó, amelynek különböző elemei vannak, ezt próbáljuk elemezni, értelmezni, és ez egyértelmű, hogy további vagy újabb javaslatokhoz vezet el, mint például a delegált jogi aktusok elfogadása volt a greening kapcsolatban. Megpróbáltunk egy olyan képet festeni, amely a jelenlegi helyzetet mutatja be az első év után, tehát másfél év után nagyjából, tehát hogy a az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó szabályokat mennyire tartatták be a gazdák. Gyakorlatilag a tagállamoktól származnak az adataink, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kép azt mutatja, hogy körülbelül 90%-a ezeknek a területeknek potenciálisan termelésbe állított terület. A biodiverzitás megőrzése volt a legfontosabb célunk, és megpróbáltunk olyan ösztönzőket beépíteni a rendszerbe, amelyek eddig a gazdákat megakadályozták abban, hogy ennek a célnak megfeleljenek. Itt most nem csak a növényvédőszerek tilalmáról szól ez a csomag, hanem nagyon sok más elemet is tartalmaz. Ami pedig a hatásvizsgálatot illeti, azt mondom, hogy egyelőre csak egy elméleti eh, értékelésről van szó, és természetesen nem vagyunk eh, elégedettek ennyivel. Ez egy hipotézis, ez egy elméleti síkon történt értékelés, de egyelőre nincsenek megfelelő adatok, nem állnak a rendelkezésünkre ezek az adatok. Tehát a kalkulációinkat olyan információk alapján tudjuk csak elvégezni, amelyeket megkaptunk. Reméljük, hogy az év végére azért már több adat lesz majd hozzáférhető, 2018-ban reméljük, hogy sikerül majd sokkal konkrétabb adatokra alapozni a jelentésünket, és a kap különböző eszközeit ilyen szempontból fogjuk tudni értékelni. Ugye itt a legfontosabb cél a biodiverzitás megőrzése volt, illetve a részlegesen termelésbe bevont területek a célnak való megfeleltetése. Én úgy gondolom, hogy van abban eléggé, elég mozgástér vagy hatáskör arra vonatkozólag, hogy 8 millió hektár szántóföldön kb. 40%-a ennek lenne bevonva a fehérje növények, illetve a nitrogén megkötő növények termesztésébe. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért van elég potenciális lehetősége Európának arra vonatkozólag, hogy az ilyen típusú növényeket helyi szinten meg tudjuk termelni. Ezek azonban nem felelnek meg a biodiverzitásnak a céljainak, hiszen itt ez két különböző célkitűzés vagyis jobban kellene tudni felhasználni a rendelkezésre álló eszközöket ebben a mostani időszakban. Természetesen arról is el lehet gondolkodni, hogy a delegált jogi aktusok milyen további egyszerűsítési elemeket tartalmaznak. Mi hiszünk benne, hogy az egyszerűsítés a jobb megoldás, hogyha például a különböző um, tájképi elemekre gondolva részletes szabályozást írunk le, hát az tényleg túl bonyolítaná a helyzetet a gazdák számára, de azért vannak itt olyan részletek, amelyek nagyon fontosak, az egyszerűsítésre gondolok, minden bizonyal a jövőben ezt, ezeket részletesen is meg fogjuk tudni vitatni. Beszéltünk már különben ezekből, ezekről korábban ebben a szakbizottságban, de majd visszajöhetek ide egy másik ülésre, és akkor erről részletesebben beszámolok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves igazgató úr! Most pedig Dessz úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság képviselőinek hadd adjak valamit útravalót. Az Európai Bizottságot nagyon sokszor kértük már, hogy a delegált jogi aktusokat időben nyújtsák be. A biztosok, Hogan biztos nem volt hajlandó ezt a 14, e, külön adják be, nem volt hajlandó ezt a 14 delegált jogi aktust külön beadni. Az Európai Parlamentet teljesen e, e, nem tartják tiszteletben, hogyha hogy 14 eh, delegált jogi aktust egy csomagban nyújt be. Remélem, hogy az Európai Parlament eléggé eh, erős ahhoz, hogy visszautasítsa ezt. Remélem, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy az Európai Bizottságot eh, ehhez, erre kényszerítsük, hogy visszavonja ezt a csomagot fogalmuk sincsen a nitrogén megködő növények termesztésével kapcsolatban. Jó lenne, hogyha egy pár hónapot eltöltenének egy ilyen üzemben, semmi fogalmuk sincs a gyakorlatról. E- elegem van, hogy ilyen tisztviselők fogalmazzák a jogszabályokat. do tematu będziemy wracać. Kedves kollégák, vissza fogunk térni hamarosan erre a témára. Albert, neked teljesen igazad van. kapcsolatban állunk, de kapcsolatban állsz a gyakorlati szakemberekkel, a gazdákkal, számunkra ez nagyon fontos, az egyszerűsítés, illetve a zöldítés, a greening. Egy valóban látható dolgot szeretnénk elérni tehát továbbra is elkötelezettnek kell lennünk, és ezt láttuk, és ezt láttam, hogy ez ez az elkötelezettség meg tehát jelen van a kollégák között, és együtt küzdünk az valódi egyszerűsítésért. Köszönöm szépen, kedves kollégák, az együttműködést és a hozzászólásokat. És az itt elmondott megjegyzéseket tudomásul vesszük. A gazdákat képviselve e, e, került sor ezekre a hozzászólásokra. Biztos vagyok benne, hogy azok a módosítások, amelyeket mindenképpen, amelyeket, meg, amelyeket javaslunk, azok jó irányba mutatnak. Köszönöm szépen az igazgatónak, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában, és most pedig folytatjuk a napi rendet. A hetes ponttal a bizottság képviselője ismerteti a bizottság Európai Unióbeli szakmaközi szervezetekről szóló tanulmányát. Az Európai Bizottság bizottság ezt a tanulmányt tehát megrendelte eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek együtt a, eh, ezek a eh, szervezetek, megnézték ezeket a nemzeti szinten, és aztán megpróbáljuk megvizsgálni, hogy milyen a jelenlegi helyzet, milyen különbségek merülnek fel, és mit hogyan tudják a, hogyan tudnak a gazdag, hogyan tudnak a gazdák szervezkedni, ilyen szakmaközi szervezetbe tömörülni, és a gazdák szerepét hogyan lehet erősíteni, annak érdekében, hogy a jövedelmüket is növelni tudják. Meg fogom adni a szót az Agri eh, GD képviselőjének, Klimán asszonynak öné a szó, hogy tartsa meg tehát az előadását. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy érdeklődést mutatnak ezen téma iránt. Ezek a szervezetek, ezek a szakmaközi szervezetek fontos szerepet játszanak. Nagyon fontos funkciójuk van ezeknek a szervezeteknek. Az Arcadia International és a Leich Wageningen eh, készítették el ezt a tanulmányt, és azt kérem, hogy még egyszer gondolják végig, hogy miről is szólnak ezek a szakmaközi szervezetek. Ezek eh, önszabályozó eszközök, legalábbis annak tekintjük ezeket. A mezőgazdasági eh, piaci task force jelentést egy, nem, egy független szakértői csoport készítette el. Sokat beszéltek itt a kollektív fellépésről a, termelői, a, a gazdák esetében, ami a termelői fellépést illeti, elég kevés információt hallunk a szakmaközi tervezetekről. Mi az oka ennek? Az, hogy tudnunk kell, hogy milyen vertikális együttműködés valósul meg a szakmaközi eh, szervezetek esetében, mit eh, tehetnek és mit nem tehetnek. Ahogy itt látják, először is hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a vertikális egységek a szakmaközi eh, szervezetben a termelők képviseletét plusz az előállító ágazatot, plusz a kiskereskedelmi ágazat képviselőit találják meg. A tanulmányban azt látjuk, hogy a legtöbb szakmaközi szervezet úgynevezett IBO-k, short IBO-k, és ezek csak a termelő és az előállító eh, ágazatot képviselik. 123 elismert eh, szakmaközi szervezet van, és ebből csak 18-ban, be, 18-ban eh, képviselteti magát a kiskereskedelmi ágazat. Ez egy érdekes tény. Március 24-én volt egy workshop, és nagyon érdekes volt, ösztönző volt látni, hogy nagyon sok kiskereskedelmi szervezet kértek, helyet kértek, illetve regisztráltak erre a konferenciára. Nagyon fontos elmondani azt, hogy mi a szerepük ezeknek a szervezeteknek, de ehhez negatív definícióval kell kezdenem, és el kell mondanom, hogy mit nem eh, tehetnek ezek a szervezetek. Ezek a szervezetek kereskedelmi tevékenységét nem folyt, folytathatnak, nem dolgozhatnak fel, nem termelhetnek. Ez a közös piaci rendelet elvárása. Ez teljesen érthető, hiszen verseny jogi szempontból, hogyha a teljes ellátó szint képviselteti magát egyetlen fogyasztó nélkül, akkor ez eléggé domináns lehet. Tehát más szerepük van, a, mint a termelői szervezeteknek, ezeknek a szerepe a, a, a párbeszéd platformja legyenek, a kutatás, platformja, és a tagállamok és a Európa felé közvetítő szerepet is játszanak. A 2013-as közös piaci rendelet előtt is már léteztek, de 2013-ban horizontális tették a szakmai, szakmaközi szervezetekről szóló szabályokat. Ahogy önök helyesen, ahogy az elnök helyesen említette, arról szól ez a tanulmány, hogy mi a helyzet most. Milyen típusú nemzeti jogszabályalkotás létezik, mi a helyzet az ágazatban, mely tagállamok, mely ágazatok aktívak, és milyen előnyei vannak ezeknek a szervezeteknek a gazdák számára. De csak a gazdák számára vannak előnyök, vagy a teljes élelmiszerláncra? nézve. És melyek azok a feltételek, amelyeknek mindenképpen működniük kell? És a finanszírozás nyilván önöket nem lepi meg, hogy a finanszírozás az egyik legfontosabb eh, faktor. Megnézzük gyorsan a nemzeti jogszabályalkotást, eh, mert eh, erre ezen gyorsan végig tudunk menni, hiszen a közös piaci jogszabályok érvényesek. Azok a tagállamok, Eh, amelyek 1975 óta az a tagállam, amely 1975 óta eh, szabályozza ezeket a szakmaközi szervezeteket, az Franciaország. Aztán nagy, eh, Hollandiában is vannak ilyen szervezetek, de ezek eredetileg közszervezetek voltak, ma már magánszervezetek. Franciaországban még mindig vannak olyan szakmagazi szervezetek, amelyekben kormányzati képviselők is képviseltetik magukat ezek igazgatóságában, de egyébként privát szervezetek ezek. mennyi, miért fontos az elismerés ezeknek a, nemzet, ezeknek a szakmaközi szervezeteknek az elismerése? hogyha ezeket elismerik, akkor ezeket kiveszik a versenyjogi szabályozás alól, de az kell ehhez, hogy nem szabad se feldolgozniuk, se termelniük. Mi, és nem határoznak meg árakat, nem határoznak meg kvótákat sem. Tehát a szakmaközi eh, szervezetek eh, jól működnek, de csak egy bizonyos kontextuson belül, és a kontextust nagyban a versenyjogi szabályok határozzák meg. A szabályok kiterjesztése egy fontos öm, kérdés, illetve a tagdíjak vagy a díjak eh, meghatározása. A szabályok kiterjesztése szerint egy IBO például standardet dolgozhat ki, például a dinnye méretét szabályozhatja, és aztán a szakmaközi szervezet a tagállamhoz fordulhat, és a tagállam a az IBO-ban nem képviselt termelőkre is kiterjesztheti ezt a szabályt ami pedig a tagdíjak kiterjesztését illeti, egy IBO IBO-nak e a tagjai tagdíjat fizetnek, de hogyha úgy gondolja a szakmaközi szervezet, hogy elég sok jót tesz amúgy is az ágazattal, és akkor ez a szakmaközi szervezet a tagállamhoz fordulhat, ha a tagállam ezt lehetővé teszi, nem, mindegy, nem mindegyik teszi lehetővé, hogy rendelje el a tagállam azt, hogy a nem tag szervezetek is finanszírozzák a szakmaközi szervezet munkáját. Látják, hogy 19 tagállamból eh, amelyek jogszabályokat alkottak ezzel kapcsolatban, csak 8 tagállamban van elismert IBO, eh, és ezek eh, a versenyszabályok, versenyjogi szabályok nem alkalmazásából profitálhatnak. Franciaországnak van elég messze menő múltra visszatekintő történet, aztán Spanyolország, stb. 2016-ban készült a tanulmány, eh, tehát Spanyolországban is eh, például 27 ilyen szervezet van, 5-6 ilyen szervezet van, Magyarországon is, Romániában is van, Hollandiában is van, 4-5 eh, ilyen van Portugáliában. Miért beszélünk 119 plusz 4 IBO-ról? Azért, mert Franciaországban egyes IBO-kat, tehát nemzeti jogszabály alatt ismertek el, mert a konyak és például a csiga, ezek a CMO rendelet szerint nem mezőgazdasági termékek. Általában nemzeti szinten aktívak ezek a szervezetek, egyesek a régió, regionális szinten, főleg bor, aztán zöldséggyümölcs és aztán tejtermékek esetében. Van, a, tehát a tanulmány elkészítése óta volt néhány érdekes fejlemény. A dohány ágazatban is alakulnak most IBO-k, Olaszországban például, Németországban eddig nem volt igazán sok, illetve nem igazán ismertek el szakmaközi szervezeteket, most elismerték az első cukor területén aktív ilyen szervezetet. Történelmileg a szakmaközi szervezetek azért jöttek létre, mert válságba került az élelmiszerlánc. A szakmaközi szervezetek általában válságra válaszolva jöttek létre. De hogyha most egy olyan elismert cukor szervezett képviselőjét megkérdezzük Németországtól, hogy miért ismerték ezt el, akkor azt fogják mondani, hogy azért, mert szeretnénk a versenyjogi szabályok alól való kitételből előnt kovácsolni. Aztán nézzük meg, hogy egy szakmaközi szervizet, tehát mi működteti, hát pénzről szól minden. Spanyolországban a, azt látjuk, a, hogy hogy a tagdíjak kiterjesztéséből, amit franciául úgy neveznek, hogy önkéntes kötelező tagdíjfizetés, vagy kötelező önkéntes tagdíjfizetés. Ebből eh, származik a, bejö, eh, be, eh, a, a jövedelmük. Romániában vannak olyan szakmaközi szervezetek, amelyeknek a költségvetése mondjuk 10 ezer euró alatt van, Franciaországban akár 1 millió euróra is rúghat. Franciaország hozzá szokott a láncolat ilyen nagy képviselő szervezeteihez. Másod most kezdődik még csak ez. Nos, egyes nagyon fontos az finanszírozás eh, ahhoz, hogy működni tudjon egy ilyen szervezet. Eh, ami a célkitűzéseket illeti, ezeket említettem. Eh, nagyon sok szakmaközi szervezet, amelyektől megkérdezték, hogy melyek a céljaik, azt mondták, hogy az élelmiszerlánc képviselőinek platformot akarnak, akad, ak, ak, akarnak adni. Tehát nem a gazdák állnak központban, hanem e, platform legyen ez az élelmiszerlánc különböző szereplőinek. Aztán a szerződés minták kidolgozása, e, amit ki lehet használni, mintának lehet használni, ez ilyen munkát végeznek ezek a szervezetek és nagyon sok minden, nagyon sokat foglalkoznak még eh, kutatással is, például termékek, eh, stb. Eh, területén. És aztán ez, emellett még kormányok számára közvetítő szerepet játszanak. Ez nagyon fontos, mert hogyha, és ez tetszik a kormányoknak, mert hogyha ágazati szabályozást akar bevezetni a, a kormány, akkor itt egy fontos párbeszédpartnert talál. Amit láttunk egyes tagállamokban, 6-7 tagállamban, Franciaország, Spanyolország, Málta, Görögország, az az, hogy azt mondják, hogy csak egy közé szervezetet akarok termék, vagy termék kategória, vagy ágazatonként. Kérem tehát, hogy az ágazat próbáljon egységes lenni. Egy, egyes tagállamok miért nem hoztak jogszabályokat, miért nem ismertek el egyetlen IBO-t sem? Ezzel a tanulmányjal mit akartunk? Szerettünk volna tényeket feltárni, nem szabályozói ambíció húzódik meg emögött. Egyszerűen arról van szó, hogy nézzük meg nyugodtan, hogy hogy áll, milyen a helyzet. Nem arról van szó, hogy egy IBO-t létre kell hozni mindenképpen. Hogyha a többi eszköz működik, akkor lehet, hogy nincs erre szükség. De nagyon fontos, hogy a tagállamok nem biztos, hogy segíteni tudnak IBO létrehozásában, mert lehet, hogy nem tudják, hogy hogy kell ezt létrehozni. Egyes tagállamokban ráadásul a vertikális együttműködéssel szemben bizalmatlanság alakult ki. Horvátországban például a termelői szervezetek sem szervezettek, hogy akarnak akkor vertikálisan szerveződni az ágazatban. Hiszen az IBO-kban arról azt mondják, hogy az elsődleges termelői szektor 80-90%-át meglévő IBO-kban képviseltetik. Tehát hogyha nem, de ha nem szerveződik meg az ágazat, akkor nem lesz ágazati eh, vagy ágazatközi szervezet. Egyes tagállamokban már elég nagy vertikális struktúrák vannak a piacon. Eh, Németországban például elég erős a szövetkezeti struktúra, és eh, ezért nincs szükség elismerni egy IBO-t és egy percen belül befejezem, elnök úr. Mi, milyen hatás, minek van hatása egy IBO működésére és hatékonyságára? Mondtam, hogy a jövedelem, de a méret is, minden tagállam szereti a nagy szervezetet, de a nagy szervezet bent, a szervezeten belül megnehezítheti a munkát, hiszen van itt egy fontos, komoly eh, eredménye ennek a tanulmánynak mégpedig az, hogy az IBO-k konszenzuson alapulnak, lehet szavazni, de nem, általában nem szavaznak, mert ha szavazni kell, az már azt jelenti, hogy a harmónia nem létezik. Tehát akkor milyen megegyezésre lehet jutni, hogyha valakit leszavaznak? Egy IBO-ban tehát konszenzusra alapozzák a működést, és ezt tudjuk, hogy minél kevesebben főzik az ebédet, valószínűleg annál kevésbé rontják el. Aztán a belső szervezés is nagyon fontos, világosak kell, hogy legyenek a szabályok. Azt is láttuk, hogy Franciaországban, ahol elég jól működik a rendszer már jó ideje, gyakori kapcsolatok merülnek fel, politikai kezdeményezések, a szabályok és a tagdíjak kiterjesztésével kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy jobban működik az IBO. Azt gondolom, hogy az átláthatóság itt is elengedhetetlen. Főleg, hogyha azt akarják, hogy a nem tag szervezetek is fizessenek tagdíjat, hogyha azt akarják, hogy a nem szervezetek, eh, az eh, egy általam, egy, egy olyan eh, egy szervezet által eldöntött szabályokhoz csatlakozzanak, amelynek az adott termelő nem tagja, akkor ezt tiszteletben kell tartani. Az IBO mindenképpen jó, megfelelő kontextusban, hogyha egységesen lép fel, ha tudja, hogy mi a dolga, és az állam felé közvetítő szerepet játszik. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję za... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a prezentációt, ami nagyon érdekes volt, fontos, és köszönöm ezt a lelkesedést is. Látjuk, hogy ön valóban nagyon lelkes, és ennek örültünk. Most pedig felszólalnak a képviselők. Danten úr kezdi, aki a piacok specialistája. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak ezt a jelentését. Látom, hogy nagyon lelkes, de először is azt szeretném megköszönni, hogy elkészítette ezt a tanulmányt, és ismeri a rendelkezésre álló eszközöket. 2013-ban az eszköztárt összeállítottuk, és most az országokon a sor, hogy használják ezeket. Nézzék meg azt, hogy melyek a legadottabbak az helyi kérdéseknek, de látom azt is, hogy vannak olyan eszközök, amelyeket nem annyira ismernek a tagállamokban, talán segíteni kellene nekik ebben, kicsit dinamikusabban kellene megközelíteni a piaci eh, rendező, piacrendező eszközöket, a válságkezelésre vonatkozó eszközöket, mert ezzel lehet, hogy még akár meg is tudnánk előzni válságokat. Egy francia példával szeretném ezt illusztrálni, amit bizonyára mindenki ért majd. A sampányra gondolok. A pesgőt eh, valóban egy ilyen eh, piacközi eszközzel rendezzük már 1947 óta. Ennek köszönhetően sikerült a nemzetközi védelmet és azt a fajta ismertséget elérni, ami a champagne, tehát a pesgő övezi. Spanyolországban és Olaszországban is vannak ilyen példák, amelyek nagyon is jó piaci eszközöket jelentenek, és technikai szempontból is előre tudnak lépni, nagyon jól ismerik a piaci helyzetet, és azt hozzáigazítják a, azokhoz az eszközökhöz, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát azért vannak itt ezek az eszközök, hogy mindenki fel tudja őket használni. Köszönöm szépen. Én pedig azt gondoltam, hogy a pesgőjüket csak azért ismerik, mert finom. Berder úr. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a rendkívül informatív előadást. Egy konkrét kérdést szeretnék felvetni a szakmaközi szervezetek elismerésével kapcsolatosan. Szeretnék tehát egy konkrét kérdést felvetni a szakmaközi szervezetek elismerésével kapcsolatosan. Jelen pillanatban a szakmaközi szervezetek egy, közve, egy konkrét ágazatban is létrejöhetnek, ahogyan azt a szabályzat is lefekteti, ugyanakkor ahogyan a vonatkozó szabályozás függeléke a, szabályozás. a az árukat csoportosítja, az nem mindig logikus. Hollandiában például szükség lenne egy ilyen szervezetre, amely az ágazaton belül átfogó kutatásokat végezhet, ugyanakkor három különböző szakmaközi szervezetet kellett létrehozni, az egyiket a burgonya számára például azért, mert a függelékben a nem megfelelő csoportban szerepelnek ezek a termények, ugyanabban a kategóriában szerepelnek, mint a kávé és más egyéb áruk. Az Európai Bizottság egyetérte azzal, hogy az egyes függelékben szereplő kategóri- kategóriák alapját elsősorban az intervenció képezi, és nem igazán logikus, ami a szakmaközi szervezeteket illeti. Szerintem a szabályozást érdemes lenne itt módosítani. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit gondol erről. Egyébként nagyon szépen köszönöm az előadásokat, de ez egy olyan probléma, ami felmerült Hollandiában. Szeretnénk, hogyha ezt figyelembe vennék, és mondanak erről valamit. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének is a felszólalását és köszönjük, hogy a szakmaközi szervezetekre is felhívta a figyelmet. Én egyébként nagyon támogatom ezeket. Spanyolországban, ahogy Dantan úr is elmondta, már 94 óta van egy olyan jogszabály, amely a szakmaközi szervezetek működését szabályozza, akár az asztalibor, vagy a krumpli, vagy az olívaolaj esetében, de az én esetemben a riohai borról szeretnék beszélni, mert ez rengeteget segített a szakmaközi szervezet létrehozása a konfliktusok elkerülésében az elmúlt tíz év során. Tehát mi nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a La Riojában egy ilyen szakmaközi szervezet jött létre. Ez egy fontos szerep az Európai Bizottság részéről, és azt szeretném megkérdezni, hogy miért gondolja azt, hogy a szakmai szervezeteket nem támogatják a termelőszövetkezetek. Nem értem ezt, mert én éppen az ellenkezőjét gondolom. Szerintem, amikor termelőszövetkezetek előzik meg a szakmaközi szervezetek létrejöttét, az sokkal jobban működik, és erre szerettem volna rákérdezni. Én azt szeretném, hogy minél nagyobb szerephez jussanak ezek a szervezetek az Európai Bizottságnál is, mert ez egy nagyon fontos eszköz, hasznos az élelmiszerláncban. És ebben a az Európai Parlamenti Szakbizottságban is úgy gondoljuk, hogy el kell ismerni a szakmaközi szervezetek szerepét, és valahogyan azt szabályozni is kell, de szeretnénk, hogyha a spanyol és a francia példa alapján ez máshol is elterjedne. Köszönöm szépen! Egy delegáció egyébként La Riojába el is látogatott, és láttuk, hogy ott mi történik, milyen kiváló munkát végeznek. Bizony, nagyon lelkesek voltunk. Köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének ezt a tanulmányt, nagyon örülök annak, hogy a bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ez egy fontos kérdés volt az árvolatilitás elleni harc kapcsán is, és az egyetlen probléma talán az az, hogy pénteken mutatták be ezt a jelentést, és ezért a parlamenti képviselők nem tudtak elmenni rá, pedig én engem érdekelt volna. Arra is emlékeztetnék, hogy Franciaországban hosszú hagyományai vannak a szakmaközi szervezeteknek. Én 20 éve dolgozom a zöldséggyümölcs szakmai szervezetekben, és ahogy a Michel Danten is elmondta, a problémák sok esetben gazdasági típusúak, és én ezekre a szervezetekre gondolok különösképpen, mert itt a garancia az tulajdonképpen arra kell vonalkozzon, hogy az egész élelmiszerláncban mindenkinek az érdekeit össze tudjuk egyeztetni, akár a termelők, akár a nagy kereskedők, vagy kiskereskedők, vagy szállítók, és van egy olyan helyszín, ahol egymással meg tudnak állapodni, és például a termékek minőségével kapcsolatban is így nagyon jól lehet, úgymond egészséges piacszervezést lehet végezni. Én azt gondolom, hogy a bizottság szerepe mindez, hogy támogassa ezt minél inkább, és én úgy gondolom, hogy itt a kereskedelem miatt is fontos ezt támogatni, mert különben nem tudunk a fogyasztóknak sem megfelelni. Köszönöm, Andrió úr, köszönöm szépen. Én is szerettem volna megköszönni a bizottság munkáját ebben a kérdéskörben teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Szerintem a legfontosabb kérdés az a bevételek kérdése, illetve a hozzáadott érték kérdése a szakmaközi szervezetek esetében. Ilyen értelemben oda kell figyelni arra is, hogy milyen korlátai vannak ennek a szervezésnek. Ott van az ipar, ott van a kereskedelmi forgalomba helyezés, és egyensúlyt kell teremteni a különböző szegmensek között. Fontos, hogy a termelők szempontjait is figyelembe vegyük, de ugyanakkor Ettől függetlenül még a tisztességtelen verseny ellen fel kell vennünk a harcot, és itt jogalkotási eszközökkel kell élnünk, tehát nem szabad a kettőt összekeverni. Még akkor sem, hogyha a szakmaközi szervezetekre mindig is szükség volt és lesz, a válságkezelés kapcsán épp úgy, mint a bérezések kapcsán. A asszony. Köszönöm szépen. Én nagyon örülök annak, hogy van egy jelentés, amely a szakmaközi szervezetekkel foglalkozik, és nem véletlen az, hogy mi itt főként spanyolul és franciául beszélünk ebben a szakbizottságban, mert azt gondolom, hogy ezekben az országokban, Franciaországban kezdődött, de Spanyolországban is folytatódott ez a nagyon pozitív tendencia. Ez egy nagyon-nagyon pozitív folyamat, és elképzelhető, hogy ezt kellene tovább erősíteni, az implementációt kellene segíteni más tagállamokban is, ott is, ahol ez még nem valósult meg. Ez az eszköz, ez meg tényleg nagyon jól működik, akár hazámban, akár máshol. Nagyon nagy sikereket tudhatunk be a szakmaközi szervezetek munkájának persze ettől még mindig lesznek problémák, nem csodaszerről vagy gyógyírról van szó, de azért piac szervezési eszközként nagyon jónak tartom. Szeretném kihasználni a tapasztalatokat, és azt mondani, hogy olyan szakmaközi szervezeteket támogatjunk, támogassunk, amelyek az egész élelmiszerláncban részt vesznek. Tehát a termelők, szállítók, nagykereskedők, kiskereskedők láncolatára gondolok. Minél többen vesznek részt a munkában, annál jobban működnek ezek a szervezetek, ezeket tovább kell erősíteni európai normák segítségével, mert további lépéseket tudunk tenni hiszen az európai belső piac az ugye egységes, és ezért talán a szabkomatkozi szervezetekre is európai szabályoknak kellene vonatkoznia. Köszönöm szépen. Nikolson képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is be kell vallanom, hogy a szakmaközi szervezetek Ezekről akkor hallottam előről, amikor a tejcsomaggal foglalkoztunk. Dantan úrnak igaza van, nem túl sokat tudunk erről a területről, legalábbis néhány tagállam esetében. Annak idején utána néztem a saját tagállamomban a helyzetnek, és nagyon nehéz volt bármiféle információt fellelni. Franciaországban és Spanyolországban úgy tűnik, a szakmaközi szervezetek széles körűen alkalmazottak mint eszköz. Lehet, hogy van itt egy észak-déli megosztottság. Nem tudom, a bizottság mit gondol erről. A szakmaközi szervezetek jobban jelen vannak a déli tagállamokban, mint az északiakban is, ha igen, akkor ennek mi az oka? Vagy lehet, hogy csak az, az északiak nem olyan lelkesek, és nem ismerték fel ennek, a, ennek az eszköznek a hasznosságát. Ami a versenyt illeti, nagyon érdekes ez az egész, mert kérdés, hogy ezek a szakmaközi szervezetek vajon a szövetkezetek riválisainak tekinthetők-e? Vajon ez az oka annak, hogy bizonyos tagállamokban ezek nem léteznek? Érdekelne, hogy mit gondol erről az Európai Bizottság, mert nekem úgy tűnik, hogy bizonyos régiókban, bizonyos országokban ez előfordulhat. Miközben azt látjuk, hogy a szakmaközi szervezetek bizonyos területeken nagyon jó munkát végeznek, jó lenne, hogyha más régiók, más országok is élnének ezzel az eszközzel. Mieliśmy już wypowiedzi pani panów posłów. Jeśli by można prosić e, panią o odniesienie. Köszönöm szépen, most megadom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon a kérdésekre, főleg amelyeket Nikolson úr tette fel, melyek azok az ágazatok, amelyek esetében ez egy jó e, eszköz, mennyiben e, tudja ezt kiegészíteni azt, ami már létezik a piacon, és van-e e, valamilyen konkurencia már eleve létező, a piacon létező eszközökkel? Hogyha ezekre válaszolni tudna, az nagyon megköszönnénk. Tessék, megadom a szót. Thank you very much, Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm ezeket a rendkívül érdekes kérdéseket. Denten úr és Aguilera asszony is azt mondták, ha jól értettem, hogy a tagállamoknak tudatos döntést kell hozniuk arról, hogy élnek -e ezzel az eszközzel, és ha igen, akkor hogyan. Valójában ezt mondja a tanulmány is, a tagállamok szükségleteinek megfelelően alkalmazhatják ezeket a, ezt az eszközt. Ez nagyon egyszerű, de nagyon fontos is egyben. Úgy gondolom, hogy egy adott tagállami modellt nem erőltethetünk rá az összes többi tagállamra. A keleti tagállamoknak például egészen más tapasztalataik lehetnek, mint azoknak, a tagállamoknak, akik már 40 éve működnek a szakmaközi szervezetekkel. Az embernek először is valamiféle szakmaközi szervezetekre vonatkozó koncepcióval kell rendelkezniük. Nem az IBO maga dönt a szerepéről, hanem más IBO-n kívüli szereplőkkel is elsősorban a tagállammal együtt dönt erről. Ezt csak azért mondom, hogy hangsúlyozzam, mennyire igaz az, hogy a tagállamnak szerepet kell játszania a tudatosság kialakításában. Beszélt Franciaországról, azt láthatjuk, hogy a bor ágazatban rengeteg ilyen IBO létezik. A, az IBO-k, mint ahogyan korábban is mondtam, általában válsághelyzetben alakultak ki, de hogyha a német cukorágazat példáját vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy sokszor azért jönnek létre, hogy a jövőbeni válságokat megakadályozzák, vagy pedig éljenek azokkal az eszközökkel, amelyeket a szabályzás lehetővé tesz válsághelyzetben. A 2.2.2-es cikkben szerepelnek bizonyos olyan szervezetek, amelyek válsághelyzetben felléphetnek, a cukorágazat szereplő részéről azt hallhattuk Németországból, hogy nekik maguknak kell megszerveződniük, még mielőtt kialakulna a válság. Ez tehát egyfajta ágazati eszköz lehet, olyan időkben, amikor nehézségek mutatkoznak. De hát nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt, hogy az adott tagállam számára mi a legkedvezőbb hogy egyetértek azzal, hogy a CMO szabályozás nem logikus. Hát az Európai Bizottság képviselőjeként nem az én feladatom az, hogy megítéljem, hogy koherens-e, vagy sem ez a szabályozás a többi szabályjal. Ismerjük a holland példát, Probléma lehet bizonyos, az, hogy bizonyos termékeket egyik másik ágazatba is besorolnak. Aztán, ha megnézzük a termékek listáját, ezek elsősorban mezőgazdasági termékek, de ha cukrozott joghurt szerepel a listán, akkor ez már gond, mert megnehezíti a szakmaközi szervezetek dolgát, Nagyon szigorúak a jogi korlátok. Amikor a tagállamok megkérdezték tőlünk, hogy van-e bármiféle mozgástér, hát nem igazán tudtunk erre válaszolni. A szabályok teljesen világosak, egy terméket egy ágazathoz kell besorolni, de nyilván az Európai Bíróságnak kell végső soron döntenie, ha erre sor kerül. Elhangzott egy kérdés Rioja, illetve Spanyolország vonatkozásában azt mondta, illetve azt kérdezte, hogy a szövetkezetek miért jelentenek akadályt. Elnézést, ha nem fogalmaztam előzőleg elég világosan, egyébként kapcsolódik ez Nikolson képviselő kérdéséhez is hogy mi a kapcsolat a szakmaközi szervezetek és a szövetkezetek között. Nem zárják ki egymást ezek jogilag, létezhetnek egymás mellett, de más és más funkciót tölthetnek be. Hogyha a 2012-ben alkalmazott definíciót veszük alapul, miszerint a szövetkezet egy olyan entitás, amelyet a tulajdonosok ö, tulajdonolnak, ellenőriznek, és az ő ö, hasznokat tartja szem előtt, akkor természetesen a szakmaközi szervezetek munkája kiegészítő jelleggel bírhat. A szakmaközi szervezet ideális esetben rengeteg dolgot tesz az ágazat számára, promóció, piaci átláthatóság, kutatás, ezek mind-mind ide tartoznak, úgyhogy ezek egymás mellett létezhetnek, és tulajdonképpen ezt próbáltam elmondani. hogy a konferencián a német előadó is azt mondta, hogy a németországi szövetségi struktúra miatt tulajdonképpen senki sem érezte úgy, hogy szükség lenne a szakmagazi szervezetekre, mert a szövetkezetek mert ellettek a főbb feladatokat, de ahogy a német példa is mutatja, létezhetnek azért egymás mellett szövetkezetek és szakmaközi szervezetek. Én viszont úgy gondolom, hogy a szabályokat világosan le kell fektetni, a szövetkezetek mást tesznek, véleményem szerint, mint a szakmaközi szervezetek, mással foglalkoznak. just need to check. Um, is there a north-south divide? Well, I'm not so sure. It's true that... Ami az észak-déli megosztottságot illeti, hát nem vagyok biztos abban, hogy létezik ilyen. Franciaország és Spanyolország a legékesebb példája a szakmaközi szervezeteknek. Itt a legelterjedtebbek, tehát vannak olyan országok is, mint Magyarország és a Románia. Igaz, hogy az északi országokban, Dániában például nem igazán nagy az érdeklődés az ilyen szervezetek iránt, lehet, hogy ez azért van, mert a szövetkezetek ott sikeresek voltak, és senki sem gondol a szakmaközi szervezetek szükségességére. Többen egyébként önök közül beszéltek a tudatosságról, lehet, hogy a tudatosságot kellene növelni. Ez mindenképpen igaz. A március 24-i konferenciánk alkalmával azt tapasztaltuk, hogy az emberek azért szívesen eljönnek, érdekli őket a téma de a tudatosság növelése nem csak EU-s szerepkör, nem csak EU-s feladat. Hogyha azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor fontos, hogy a tagállami hatóságok is felsorakozzanak a projekt mögött, mert van, ahol nagyon egyszerű ez a folyamat, és van, ahol nem. Van, ahol könnyebb megértetni ezt a dolgot a termelőkkel, van, ahol kevésbé. Persze nagyon fontos a mi feladatunk is, szívesen meghallgatjuk az egyes meglátásokat, ötleteket, de szerintem nem lehet az Európai Bizottságra ruházni a projekthez kapcsolódó feladatokat. Valaki azt mondta, hogy érdemes lenne világosra tenni, hogy a szakmai szervezetek mással foglalkoznak. Minél hosszabb a lánc, annál jobb, és hogyha szakmai szervezetekkel egyeztetünk, velük beszélünk, akkor kiderül, hogy sok short IBO sajnálja, hogy az értékesítési ágazat nem tartozik hozzájuk. Az értékesítés egyébként nagyon nagy mértékben képviseltette magát a konferencián, úgyhogy látszik már a fény az alagút végén. Ha azonban úgy tekintünk egy szakmaközi szervezetre, mint egy szervezetre, amely az egész lánc szereplőt felöleli, akkor nyilván mind az egész lánc képviselőinek jelen kellene lenniük. Ez értéket teremthetne. Legyen-e európai szakmaközi szervezet, valaki vetette ezt a kérdést. Van egy 2016-os szabályozás, amely erre lehetőséget teremt transnacionális szakmaközi szervezetekről beszél. A dohányipari szakmaközi szervezet az első ilyen Olaszországban, amely élt ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor van ennek egy nagy hátránya, hogyha a díjak kiterjesztéséről, vagy a szabály kiterjesztéséről beszélünk, akkor hogyan lehet ezt transnacionális közegben megtenni, hiszen egy dolog Franciaország esetében megterem, meghatározni a díjnyék méretét, de aztán az ottani szabályozást kiterjeszteni egy másik országra, az lehet, hogy már egy kicsit túlmegy egy bizonyos határon. Van tehát egy lehetőség a transnacionális szervezetek létezésére, létrehozására, és a dohányágazatban azért jött létre ez a szervezet, azért, hogy az EU-s szervekkel folytatott tárgyalásokat lebonyolítsa. A versenyjogi szabályoknak ezt Sam Nicholson úr utalt erre a kérdésre. Mind-mind világos kontextusban kell működniük. A tanulmány is erre jutott. Minél világosabb a célok, min- minél világosabbak a célok, annál jobb. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az európai jogalkotó már megteremtette a korlátokat a közös piacról szóló szabályozás 210-es cikkében, Az európai jogalkotó tehát már nagyon is jól érzékelte azt, hogy a szakmaközi szervezetek adott esetben nagyon jól működhetnek, de körül kell határolni, hogy milyen területen működhetnek. Remélem válaszoltam mindenre. pani Először is szeretném megköszönni a prezentációt másodszorban. Szeretném megköszönni azt is, hogy más szektorokkal kapcsolatban is nagyon jó meglátásokat hallhattunk. És harmadsorban pedig úgy tűnik, hogy szinte minden az adott szektorok specifikumaitól függ. Miután ezek az intézmények nemzetközi szinten tevékenykednek, és szektoroktól függően másként működnek. Azt is érdekes látni, hogy a cukorágazatban a helyzet valóban úgy néz ki, ahogyan ön is beszélt róla. Vajon ez a kvóta vége miatt következett be? Hogyan lehet a dohány vagy a cukor ágazat esetében mindezt érvényre juttatni? Ön beszélt a konferenciáról is, és azokról a dokumentumokról, amelyeket használtak. Hogyha ezeket megkaphatjuk, annál jobb, ez nagyon hasznos lenne. Nagyon érdekes, jó téma ez, és szerintem a bizottság, a nemzeti parlamentek mezőgazdasági bizottságaival is eszmét cserélhetnénk ebben a kérdéskörben, hogy tovább tudjuk mélyíteni a vitát. Úgyhogy kérem, hogy folytassa a munkáját ebben az értelemben a bizottságnál, és többször majd meg fogjuk hívni a következő tanulmányok bemutatása céljából. Köszönöm szépen, ennyi volt a mai napra. Holnap szavazunk, nagyon sok szavazásunk lesz, úgyhogy kérem, hogy senki se felejtse otthon a kártyáját. Mint ahogyan tudják, le kellett mondjunk egy félnapos ülésről, ezért tényleg kilenckor kell kezdenünk holnap. Mindenkinek szép estét kívánok, és holnap találkozunk.